Elkezdjük az ülésünket. Minden nyelvre a málta és a horvát kivételével van tolmácsolás. A szakbizottsági tagokról egy pár információ. Thomas van Kendelen a néppárt eh, póttagjaként van itt jelen? Itt van? Üdvözöljük itt a Foglalkoztatási Szakbizottságban. Uh, Madame Corina Kréta pedig a regionális politikák eh, biztosává lett kinevezve, ilyen módon természetesen sem nem parlamenti képviselő, sem nem a képviselő. Renáta Weber a néppárti frakcióból az Aldéba lépett át. Ilyen módon tehát a néppártnak 15 mandátumban van, korábban 16 volt itt az Ampudalban, az Aldének pedig 60, régen pedig 5 volt. Um... Yes. Yes. Uh, I think that we already have someone that, that is taking Kretosz asszony helyét pedig, ha jól tudom, Káva úr fogja elfoglalni, üdvözöljük itt szeretettel a szakbizottságban. Uh, okay, uh, that, that are all the uh, announcements and um, uh, now a couple of uh, uh, meetings that we will have. Néhány találkozó és ülés a jövőben, hogyha elővennék a határidőnaplójukat, a time menedzserüket, akkor elmondom. A közös Econ Amploa találkozóról, az éves növekedési jelentésről terveink szerint és reményeink szerint ehm, december másodikán reggel 8-tól 10-ig fog tartani. Mondanom sem kell, milyen fontos ülésről van szó, ezt pedig a Jan 4Q2-es teremben követi majd a TTIP meghallgatás amelyet szintén mi kértünk, és ezt terveztük is. Ez a TTIP meghallgatás 10-kor kezdődik, de a PHS 3C050-esben, azaz ebben az ülésteremben pont. Pont itt tehát. Még egyszer mondom, tehát a, a foglalkoztatási szakbizottság 8-tól 10-ig a növekedési jelentésről, utána pedig 10-től a TTIP meghallgat, cseré lesz, még utána pedig a TTIP meghallgatást tartjuk 10 órától, december 2-a. Az Európai Youth Event, vagy ifjúsági program, ifjúsági rendezvényre májusban Strasbourgban került sor, a parlament épületében és ennek nyomon követését, follow tartjuk. Informális módon bár, de mégiscsak megtartjuk ezt. egy úgynevezett idea checket fogunk végrehajtani. Ez egy speciális formátum, amelyet a European Youth Event számára dolgoztunk ki. Mit is jelent ez? Azt, hogy 60 percben a fiatalok, a fiatal résztvevők fogják gondolatokkal gazdagítani, az eszmecserét ők lesznek az idea giverek, mi az Európai Parlament képviselői az idea kecserek. Ők felvetik, mi pedig elkapjuk az új gondolatokat. Ez tehát a formátum, amelyben dolgozni fogunk, a European Youth Event, az Európai ifjúságé rendezvény keretében. Igazán remélem, hogy sokan leszünk ott, és igazán részt vevünk az, esze, az eseményen. Nem tehetjük meg, hogy a választások előtt nagy vonalon meghívjuk őket, és utána pedig fittyet hányunk arra, hogy milyen mondandójuk van néhány hónappal később. Tehát nagyon remélem, hogy sokan sokan részt veszünk ezen a speciális speed hearingen, azaz gyorsított meghallgatáson, ha így <clears throat> mondhatom. Napirend elfogadható mindenki számára? És így már is tovább megyünk, a napirend következő pontját taglalandó, ez pedig a szavazás. Mégpedig elektronikus módon is szavazunk. I hope you've managed. We have to be formal when it comes to the uh, uh, European Lássuk tehát először az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről szóló kérelemről. Erről kettő van. Az első a Whirlpool, olaszországi Whirlpool uh, ügyét illeti, ki van mellettem. Azaz, hogy most már le is zárom a szavazást. The voting is closed. Right? And then we take the second vote. Lássuk akkor most a második szavazást. Ez pedig a franciaországi szám, franciaországi mobilizáció. Thirty-two in favor, three against. 32 mellette, hárman ellene. És senki sem tartózkodott. Lássuk akkor most a következő napi rendi pontot, az ötöst. Doesn't it work? Can't we see the figures? You want to repeat it? Shall we repeat it? Okay, we'll do that. And now the vote is closed. Hmm. Now we have one abstention, three against. 33 mellette, egy tartózkodás, három nem szavazattal fogadtuk el. Lássuk most a második öm, szavazáson lévő tételt. Ez pedig a francia ügy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Franciaországban a GAD ügy. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 34-en mellette, 3-an ellene, egy tartózkodással köszönjük szépen, ezt elfogadtuk. Now we'll have the report from the Commission on the application of Directive 2. Most pedig a 2008 per 104 EK irányelv alkalmazásáról ezt még cserélünk a bizottság képviselőivel. Itt um, a munkaerő kölcsönzésről van szó. Armindo Szilvának adom meg a DJ Employment nevében a szót. Ő a foglalkoztatási és szociális jogszabályokért felelős igazgató. Öné a szó. Köszönöm szépen, hölgy, elnök asszony, igen, tisztelt Amploa tagok. Először a jogszabály hátteréről és kontextusáról szeretnék beszélni. A jogszabály, még egyszer elmondom, 2008-104 LK irányelv. Itt a munkaerő kölcsönzésről van szó, majd a jelentés amelyet ide márciusban publikáltunk fő felismeréseiről szeretnék beszámolni, végezetül pedig az elkövetkező, a jövőben tendő lépésekről számolok be, amely lépéseket az irányelv fodóapjában kell megtennünk. Nos, az irányelv azokra a munkavállalókra vonatkozik, akiket munka közvetítő ügynökség közvetített ki, akik egy cégnél dolgoznak, de nem a cég foglalkoztatottjai, hanem a közvetítettek. Három ö, szereplőről kell beszélni, a munkáltatóról, a munka, munkavállalóról és a szolgáltatás felhasználásáról. Ez egy nem konvencionális munkavállalás becsléseink szerint az európai munkavállalók 1,6%-a ilyen szerződéssel dolgozik, de persze országonként különbözőek a számadatok az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában például. Sokkal magasabb a kölcsön munkaerő részaránya az összmunkavállalók között is. Persze ez a munkát, munkáltatói forma nagyon érzékeny a ciklusokra, a gazdasági ciklusokra. Ugyanakkor rugalmasságot biztosít a cégek számára, másrészt eh, belépést jelenthet elvileg az állandó munkaviszony világába is. De vannak olyan helyzetek, amikor bizony prekárius vagy atipikus munkavállalási formává válik, és nem jelent előszobát az állandó munkaviszonyhoz. A 90-es évek végén a bizottság már a szociális partnerekkel felvette a kapcsolatot, és elkezdték a tárgyalást eh, éppen a kölcsönmunkáról, aztán ez megfenek lett ez a munka 2000-ben, aztán 2002-ben a bizottság úgy döntött, hogy egy eh, javaslatot készít elő. Hat évig tartott eh, a tárgyalás, főleg a tanácsban, a legnagyobb nehézségek a derogáció tekintetében jelentett, jelentek meg, az azonos bánásmód, az equal treatment elv tekintetében. A, az irányelv célja, melyet irányelvet végül a parlament és a tanács elfogadott, az volt, hogy az ügynöksége vagy a kölcsönmunkaerő jogát védjék, azáltal, hogy az equal treatment vagy az azonos kezelés elvét védjék a kölcsönmunkavállaló és az állandó munkavállaló közötti azonos bánásmódról van szó. Végezetül pedig az is fontos, hogy rugalmasságot biztosítsunk a munkaerőpiacnak azáltal, hogy arra biztatjuk a munkavál a tagállamokat, hogy a szélsőséges korlátozásokat megszüntessék. A irányelv fő célkitűzéseiről a 3-as és az 5-1-es cikkek szólnak, a három és az öt egyes cikk, amely az azonos bánásmód elvét határozza meg, és azt mondja ki, hogy ez az elv, amely minden munkavállalóra vonatkozik egy munkahelyen, munkavédelmi vagy szociális védelem szempontjából, valamint a fizetés és a munkaidő tekintetében. Az ötös cikk a derogációk egy korlátozott listáját és ezek szigorú feltételeit sorolja fel. Három kivétel, három derogáció van. Az 5.2-es cikk azon kölcsönmunkavállalókra vonatkozik, akik állandó szerződéssel, tehát nyílt végű szerződéssel rendelkeznek és akiket akkor is fizet a kölcsöncég, amikor nincsenek éppen kikölcsönözve, nincsenek kihelyezve egy céghez Ilyen módon rájuk nem kell, hogy vonatkozzon az azonos fizetés elven. Az ötösszik hármas bekezdése a kollektív szerződésekre is kiterjeszti a kivételt, a derogációt, Azaz tehát, hogyha van kollektív szerződés a kölcsönmunkáltató és a kölcsönmunkaerő között, akkor nem kell az azonos fizetés elvét alkalmazni. Végezetül az 5.4-es, és ez okozta a legnagyobb problémát a tanácsban, évekbe került, még itt megállapodásra jutottunk, tehát az ötösszik negyedik bekezdése azon tagállamok számára, akikben um, nem létezik a kollektív szerződések kiterjesztésének lehetősége, vagy az univerzális kollektív szerződések rendszerem, nos ezekben a tagállamokban egy úgynevezett qualifying period, vagy minősítési időszakot be lehet vezetni, ameddig az azonos bánásmód elve nem kell, hogy érvényesüljön, és ezt is nemzeti szinten a szociális partnerekkel, hogy egyeztessenek erről. Fontos még az irányelv negyedik cikkem, amely kötelezettséget ró a tagállamokra, a tekintetben, hogy vonják vissza azokat a korlátozásokat, amelyeket a kölcsön munkaerőre írtak elő jogszabályaikban. Az ilyen korlátozó intézkedések csupán az általános érv a közérdek figyelembevételével hozhatóak meg, melyek a közérdek szempontjai munkavállalók védelme, a munkahelyi egészség és biztonság védelme, illetve a munkaerőpiac helyes és jó működése. Ez a cikk tehát kötelezettséget ró a tagállamokra, amelyet kötelezettséget figyelembe kell, hogy vegyék, és beszámolót kell, hogy készítsenek a bizottságnak 2011 <clears throat> végére, hogy hogyan számolták fel a korlátozásaikat. Kiemelem még a hatos cikket az irányelvből, amely jobb hozzáférést biztosít a kölcsönmunkavállalóknak az állandó munkáltatáshoz, valamint um, a hozzáférés biztosítja számukra a képzéshez és más intézkedésekhez. A hetes cikk pedig az ügynöksége vagy kölcsön munkavállalók képviseletéről szól, vagy az kölcsönmunka ügynökségben, vagy pedig azon cégnél, ahova kihelyezték, adták őket. A bizottság arra kötelezte el magát, hogy áttekinti az irányelv alkalmazását, és erről egy jelentést készít azzal a célra, hogyha szükséges módosításokat nyújt be a irányelvhez. A jelentést az európai szociális partnerekkel és a tagállamokkal szoros együttműködésben készítettük el. Egy bizottságot állítottunk fel, ez egyébként még most is működik, ahol a tagállamok és a szociális partnerek is képviseltetik magukat meg külső szakértőket is bevontunk, és így végezetül mi, tehát a bizottság elkészítettük ezt a jelentést, mégpedig, ahogy mondta már, idén márciusában. Ez a jelentés, ezt a jelentést egy technikai staff working document is kiegészíti, és két technikai melléklet, ezeket elolvashatják a számukat a szlájdon. Mit milyen felismerésre jut a jelentésünk. Egyrészt minden tagállam beültette az irányelvet, bár volt, ahol nagyon késedelmesen. Tehát van tapasztalatunk az irányelv beültetéséről és alkalmazásáról. 2011-ig kellett beültetni, átültetni ezt a jelentést. Voltak tagállamok, akik 2012-ben tettek a kötelezettségüknek eleget, de mi 2014-ben tekintettük át az alkalmazást, tehát nagyon rövid a idő, melyről, melyben levonhatjuk a tapasztalatokat. De arra jutottunk, hogy a végrehajtás nehézségeit akár a hatály, akár a definíció, akár a kollektív feszilitékhez való hozzáférés, akár a kölcsönmunkaerő képviselete tekintetében semmilyen fajta nehézségben nem ütköztünk vizsgálataink során. Az azonos bánásmód elve alól való de- derogáció tekintetében 12 tagállamot határoztunk meg, akik a derogáció elvét valamilyen módon alkalmaznak. Ausztria, Bulgária, Németország, Dánia, Finnország, Magyarország, Írország, Olaszország, Málta, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság ezek az országok. Uh, article 4, the review of restrictions. A negyes, negyedik cikk um, a korlátozások áttekintéséről és a tiltások áttekintéséről szól. Majdnem minden tagállam tájékoztatta a bizottságot a saját áttekintésükről, reviewjukról, egyetlen tagállam nem tett ebbéli kötelezettségének eleget, és három tagállam úgy arról számolt be, hogy nincsen semmilyen korlátozás a kölcsönmunka előtt, és jelentésünk a tagállamok által benyújtott fő magyarázatokat is bemutatja a korlátozások kapcsán, illetve a szociális partnerek védelmét is speciális vizsgálatot is folytattunk a költségekről, a szabályozási költségekről, és a tagállami hatóságok nem tettek panasz semmilyen jelentős kiegészítő költségről, amely költség az irányelv alkalmazásából hárult volna rájuk. Ám a munkáltatók szempontjából, a munkáltatóktól panaszokat kaptunk a tekintetben, hogy az ügynökségek, tehát a kölcsönmunkaerő ügynökségek tevékenységének korlátozását nem kellőképpen ö, lazították föl, vagy szüntették meg a nemzeti hatóságok, és így a kölcsönmunkaerő cégek ö, jelentős költségekbe kell, hogy verjék magukat, hiszen e korlátozások meg fennállnak. Milyen következtetésekre jut a jelentés? Általánosakban azt mondhatjuk, hogy az irányelvet helyesen és ültették át és alkalmazzák, de ugyanakkor az idáig begyűjtött tények alapján arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az irányelv kettős célja, melyet fentebb leírtam, nem, eh, nem értük el teljes egészében ezt a kettős célt. Melyek ezek a célok még egyszer? az azonos bánásmód elve, arra jutottunk, hogy bizonyos delegációk alkalmazása és egy-két nemzeti hatóság által való értelmezés, a derogációk értelmezése odáig juthat, hogy voltak éppen az ügynökségi munkavállalók védelme nem javult. Bizonyos tagállamokban ezt fel kellett ismernünk, az ügynöksége vagy kölcsön munkaerő nem rendelkezik kellő védelemmel, és ezekben a tagállamokban az equal treatment, az azonos bánásmód elve még nem vált valóságá. Másrészt a korlátozások megszüntetése tekintetében a tagállami hatóságok egy-két tagállamban ezt a záradékot arra használták, hogy a státuszkvót legitimálják, és nem hajtottak végre egy igazi vizsgálatot a korlátozások megszüntetésének előnyéről és esetleges költségeiről. De egy-két korlátozást a 2011-es áttekintés eredményeképpen felfüggöztettek, de ez még nem elegendő ezekben a tagállamokban. Arra számolunk, hogy további előrelépés várható több tagállamban, amikor a szélsőséges korlátozások felszabadítása megtörténik. Work in progress zajlik a munka, hogy láthatják. A jelentés egy pillanat felvételt ad 2013 végéről. A bizottság pedig folytatni fogja az irányelv um, végrehajtásának monitorozását, továbbra is fennáll a tagállamok és a szociális partnerek részvételével a bizottság, amely a szereplők közötti párbeszédet eh, folytatja, és több eszközt tudunk használni. Az egyik a hagyományos eszköz, mely a bizottság kezében áll, ez a jogsértési eljárás. Akkor, hogyha azt látjuk, hogy az irányelvben foglaltakat egy tagállam súlyosan megsérti. Nem mondunk le erről az eszközről. A másik eszköz az európai szemeszterben tett ajánlás. Azokban az esetekben, amikor speciális szabályozói teher nehezkedik eh, a szereplőkre egy tagállamban, és ez esetleg a növekedés vagy a munkaerőpiac rugalmas működésének akadálya, akadálya a bizottság ország specifikus ajánlásokat fogalmazhat meg. Terveink szerint jelenleg nem akarjuk módosítani az irányelvet, sokkal inkább az irányelv megfelelő alkalmazása felett törködünk. Már panaszokat is kaptunk állampolgároktól és különböző szervezetektől, nem soktól, de néhánytól. Három panasz van jelenleg. A dokumentációnkban ezeket vizsgáljuk, és nagyon fontos, előzetes döntéshozatali eljárással fordultak az Európai Bírósághoz. Egy finn bíróság fordult előzetes döntéshozatali kérelemmel az Európai Bírósághoz, a 3 per 523-as ügy, ez a négyes cikkre vonatkozik, tehát a rendelet, a irányelv négyes cikkére vonatkozik ez a kérdés. A finn eljáró bíró úgy ítéli meg, hogy a nemzeti hatóságok nem tettek eleget a korlátozások felszüntet, felszámolásában, mint hogy azonban itt az európai jogszabályt kell értelmezni, az Európai Bírósághoz fordult, és persze mi is nyomon követjük az ügyet, hiszen lehet, hogy precedenst fog teremteni a bíróság ítélete. Ma tudjuk meg, hogy a főtanácsnok milyen véleményt hirdet ki, és a bíróság ítélete néhány hónap múlva várható. Ennyit akartam mondani, és én, illetve a kollégám örömmel válaszoljuk meg a kérdéseiket. Köszönöm. Thank you, Mr. Silva. Köszönöm szépen, Silva úr. Most megnyitom a vitát, várom a kérdéseket, megjegyzéseket. Morán Sárki asszony, tessék, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Szilva úrnak, hogy ezt az átfogó bemutatót megtartotta, és ennek az irányelvnek a megvalósításáról beszélt. Nos, az önbevezetője alapján lenne néhány kérdésem, kiegészítő kérdésem, amelyekre várom az ön véleményét, válaszát. Az első dolog, amelyre szeretnék kitérni, a következő. Ön azt mondta, hogy ez az irányelv, ennek a célja elérni azt, hogy a teljes munkaidőben dolgozhass kaphassanak ezek a személyek, akiket a kölcsönző cég kikölcsönöz, és ezzel egy lépést tegyenek a teljes munkahely felé, tehát hogy átvegye őket valamelyik cég teljes munka időben. Ön hogyan látja ennek a lehetőségét? Volt-e már ilyen megfigyelhető ez a trend, hogy a részmunkaidőből teljes munkaidőbe és teljes munkavállalói szerződéssel dolgoznak ezek a személyek? A gazdasági válság Európában milyen hatással volt erre? Tudjuk azt, hogy az irányelv megvalósításának időszaka éppen egy nagyon nehéz időszakra esett, amely amúgy is nagyon nehéz volt a foglalkoztatás szempontjából. A második kérdése a derogációkra vonatkozik, mégpedig hogyan lehet ezeknek a számát csökkenteni? A harmadik pedig a munkavállalók, munkaadók szempontjából. Önök végeztek-e felmérést azzal kapcsolatban, hogy ezek a panaszok, amelyek érkeztek a munkaadók részéről, mennyibe kerülnek a gazdaságnak? Négy, negyedszer pedig tudjuk, hogy a válság negatív hatással volt a női munkavállalásra. Kérdezem, hogy az köztes elemzésben külön kitértek-e arra, hogy milyen különbségek vannak a nők és a férfiak a munkavállalási lehetőségei között ebben az ágazatban. Ez erre a négy kérdésre szeretném, szeretném hogyha megvilágítanak. Köszönöm szépen. Shall you start answer that? Válasz. Nagyon sok kérdés lesz, mondja az elnök, kezdjük most a válaszsal? Igen. Jó, igen, kezdhetem, már válaszolhatok is erre a négy kérdésre. Alá kell húznom, hogy az irányelv elsődleges célja az, hogy biztosítsuk a, az egyenlő bánásmódot akik kölcsönmunkaerőként dolgoznak, lehetőséget kapnak a vállalatnál, vagy a munkaadónál a teljes munkaidőben való alkalmazásra. Azt mondanám, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy másodlagos ezen kívül a többi célkitűzés másodlagos célkitűzés, az elsődleges célkitűzés az egyenlő bánásmód érvényesítése. A gazdasági értékelést tekintve azzal kapcsolatban, hogy milyen szerepet játszanak ezek a szerződések abban, hogy ezek a személyek állandó szerződést kapjanak. Nos, hát ez nagyon különböző a gazdasági ciklustól függően. A válságban teljesen világos, hogy alacsonyabb azoknak a száma, akik kölcsön munkaerőből teljes munkaerővé válnak míg hogyha a helyzet jobb, akkor könnyebben átveszik őket a cégek. Ami a siker százalékot illeti, ez kevesebb, mint 50 százalék, ezt hangsúlyoznom kell. Azonban el kell mondanom, hogy ehhez külön ö, elemzést kell készíteni, nem, erre nem kértünk ki külön a, a mi köztes felülvizsgálatunkban, ehhez egy külön jelentést kellene készíteni. Harmadszor, az irányelv kiegyensúlyozottságához hozzájárul a derogációknak az alkalmazása, ezeket nem igazán fogjuk csökkenteni. Azt szeretnénk inkább elkerülni, hogy a derogációk használata oda vezessen, hogy visszaéljenek az irányelv céljaival. Tehát nem akarjuk, hogy a derogációk, el akarjuk kerülni azt, hogy a derogációk aránytalanok legyenek, vagy oda vezessenek, hogy a munkavállalók kisebb mértékű védelemben részesüljenek. Például, hogyha mondjuk különböző fizetést kapnak, aki mondjuk kölcsönszerződéssel van a cégnél, az mondjuk fele annyi fizetést kap, mint az, aki teljes munkaerőként dolgozik ebben a cégben. Ez visszaérés, és ez, ez aránytalan. Nyilván ezt nem kívánjuk. Esetről esetre kell meg kell vizsgálni a helyzetet, vannak petíciók, vannak panaszok, amelyeket kapunk, a tagállamokkal párbeszédet folytatunk, de a derogációk azok léteznek. A gazdaságra való hatás, ezt a kérdést feltettük a munkaadóknak és a nemzeti hatóságoknak. A nemzeti hatóságok közül egyetlen sem számolt be arra, hogy a gazdaságra ez negatív hatással lenne, vagy hogy ez az irányelv túlságosan nagy költségeket róna rájuk. Egyes munkaadók arra panaszkodtak, hogy az irányelvben vannak bizonyos záradékok, például az egyenlő bánásmódra vonatkozó záradék, illetve a korlátozások kérdése is felmerült. A tagállamok ugye megvizsgálták, hogy milyen korlátozások valósulnak meg. De egy külön keretben, a top 10 gyakorlatban megvizsgáltuk a helyzetet, megnéztük azt, hogy az irányelv milyen többletköltségeket ró a vállalkozásokra. Hát itt kaptunk panaszokat, főleg a KKV-któl az, az, az a kapcsolatban, hogy ez az irányelv túlságosan sok költséget ró rájuk. Azonban nincsenek pontos számaink, mert ez nem egy valódi tanulmány, amit készítettünk. Úgyhogy Főleg a KKV-k esetében, ezt meg kell ismételnem, és a top 10 gyakorlat keretében egyes kaptunk bizonyos panaszokat, de hát ezek nem voltak kvantifikáltak, és nem tartalmaztak pontos adatokat. Ami pedig a nőket illeti, ha jól tudom, a női munkavállalást illeti nem készítettünk külön vizsgálatot ezzel kapcsolatban, legalábbis ennek a jelentésnek a keretében erre külön nem tértünk ki. Köszönöm szépen, Simon úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen eh, Szilva úrnak, hogy bemutatta ezt a e, témát. Ön eh, utalt többször is azokra a panaszokra, amelyeket kapott a polgároktól és a szervezetektől, szervezetektől és ezekből csak három volt súlyos. Nem tudom, hogy ebben benne van-e az, amelyet a brit szakszervezeti kongresszus nyújtott be 2013. szeptember 3-án. Hát ez elég régen volt, több mint egy éve, amely alatt azt gondolom egy év alatt az Európai Bizottság nyilván kapott más panaszokat, és most már 15 hónap telt el, azt hiszem, hogy elég hosszú idő ez ahhoz, hogy választ kapjanak a kérdésükre, a panaszukra. A panasz alapja egy egészen egyszerű dolog, és ezt ön, erre ön is kitért a jelentésében, vagy a beszámolójában. Összességében ez a rendszer elég jól működik, kivéve néhány országban, amelyek a derogációt alkalmazzák, egyes esetekben, ahol a derogáciát alkalmazzák, azonban egyáltalán nem működik. A brit szakszervezeti kongresszus azt mondja ki, hogy az úgynevezett svéd derogáció széleskörű alkalmazásával az Egyesült Királyságban ez az irányelv az Egyesült Királyságban gyakorlatilag nem kerül alkalmazásra érdemben. Ez egy nagyon komoly mm, panasz az Egyesült Királysági kormány ellen, amelyet a legfontosabb brit szakszervezet nyújtott be, amely a a legtöbb munkavállalót képviselő. Képviselő 15 hónappal ezelőtt nyújtották be ezt a panaszt az Európai Bizottságnak hivatalosan. Én erre szeretném, hogyha kitérne, tudna erre, erről mondani valamit, és mikorra várhatja a TUC, tehát a szakszervezet a választ erre a kérdésre. Ők több százezer kölcsön, kölcsönző cég által kiküldött munkavállalót, vagy kikölcsönzött munkavállalót képviselnek, akiknek a jogaival többszörösen visszaértek az Egyesült Királyságban. Válasz? Igen, meg tudom E, erősíteni ezt. Ez az egyik súlyos panasz, a brit szakszervezet által benyújtott e, panasz, azonban a titoktartás köt engem, e, titoktartásra kértek engem a panasz benyújtók, úgyhogy nem tudok részletekbe menni, csak azt tudom mondani, hogy ez a panasz létezik, és ez a panasz arra vonatkozik, hogy az Egyesült Királyság az első típusú derogációt alkalmazza, amely szerint egy ügynökségi munkavállalónak állandó munkaszerződése van, és a kérdés arra vonatkozik, hogy milyen fizetést kap a kikölcsönzés ideje alatt, és hogy milyen jogai vannak az állandó munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókhoz képest. Az Egyesült Királysági Hatóságokkal felvettük a kapcsolatot, kísérleti projekt keretében kapcsolatot létesítettünk az Egyesült Királyság több hatóságával. Az ügy nyitva van Igaza van, az Európai Bizottság számára eljött az idő, hogy döntsön, hogy, hogy szerződésszegési eljárást indít, -e, vagy lezárja a panaszt. Hamarosan remélhetőleg döntés születik ebben a kérdésben. Ez a kérdés tehát nem ültünk körbetett kézzel ezzel a témával kapcsolatban, információt gyűjtöttünk mind a nemzeti hatóságtól, hatóságoktól, mind pedig a panasztevőtől, és most ezek alapján készítjük elő a döntésünket. Elnézést, hogy nem tudok további részletekbe belemenni. Második kérdés. Igen, kiegészítő kérdés. Igen. Hát ez engem meglep, hogy a hogy a titoktartás vonatkozik önökre, ez az foglalkoztatási szakbizottság az Európai Parlamentben a mi feladatunk, hogy ellenőrizzük önöket, elszámoltassuk önöket. Ez egy, ez egy ez egy olyan panasz, amelyet a szakszervezet közé is tett részben, legalábbis a benyújtását közé tette. Itt részletek szerepelnek, a panasz részletei szerepelnek újságcikkekben is, a sajtónak rendelkezésre bocsátott anyagokban is, úgyhogy kérdezem, hogy milyen szintű titoktartás köti önt, és mit egy, meg tudja erősíteni azt, hogy mind a mellett, hogy a titoktartás vonatkozik önre, szándékában áll hamarosan válaszolni a TUC 15 hónapja benyújtott panaszára. Mondjuk karácsony előtt várhatunk valami választ? Válasz? Amikor a panaszt benyújtották, benyújtják, akkor a panaszos titoktartást kérhet. Egyes panaszosok ezt teszik, mások nem. Ebben az esetben a TUC azt kérte, hogy bizalmasan kezeljük a, a, a panaszukat. Aztán, hogy ők utána mit kommunikálnak a sajtónak, ez nem a mi ügyünk, minket köt az ő kérésük. A panaszos, ha kéri a bizalmas kezelést, akkor mi nekünk ez feladatunk. Under what statute do you come to the European Parliament? Nos, milyen szabály vonatkozik erre, amely szerint ön azt mondja az Európai Parlament Foglalkoztatási Bizottságának, hogy bizalmas a kérdés? Meg, megtenni, hogy az, az, azokat a szabályokat, amelyek erre vonatkoznak, a bizalmi kezelésre vonat, bizalmas kezelésre vonatkoznak írásban megadja nekem? Igen, természetesen, szól a válasz. Ahogy mondtam, Fölvettük a kapcsolatot mind a panaszossal, akivel találkoztunk többször is, illetve a nemzeti hatóságokkal, amelyek ezt az ügyet velünk együtt vizsgálják. Az ügy még nyitva van. A politikai hatóság, tehát az Európai Bizottság dönt a kérdésről arról, hogy szerződésszegési eljárást indít-e. Sányrük asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket az információkat, ezt a tájékoztatást. Nagyon nem kielégítő az, hogyha ilyen sokáig tart a végrehajtás, és nagyon sok kérdés nyitva marad. Korábban Ugye az volt a cél a kölcsönmunkaerő alkalmazásával, hogy csökkentsék a különböző juttatásokat, szabadságot, stb. Most pedig már teljesen átmegy abba ez, hogy olcsóbb munkaerőt alkalmazzanak. Az én régióban a munkaügyi hatóság igaz, ö, ö, irányító testületének tagja voltam évekig, és már akkor is az volt a véleményünk, hogy ez nem híd, a, a munkanélküliségből kivezető híd, ez a kölcsön, kölcsönzés, hanem egy nagyon szűk kis stég, amelyen keresztül megpróbálják az embereket visszajutatni a munkaerőpiacra ugyan, de aztán utána ott tartósan rossz körülmények között, bizonytalan körülmények között alkalmazzák őket. Értékelés ezzel kapcsolatban, hiszen ezek az adatok már rendelkezésükre, bocsát, rendelkezésükre állnak. Ami az egyenlő bánásmód elvét érinti, úgy tűnik számomra, hogy ön is azt mondta, hogy nem kielégítő a helyzet. Ön is látja a problémákat, de nem látja a a javítás korrekció szükségességét, ezt nem értem, hogy ez hogy lehet, ezt kérem tisztázza. Ami a négyes cikk interpretációját illeti, októberre vártuk a, az ítéletet, de örülök, hogy legalább ma közzéteszik ezt. Ön is látja-e azt annak veszélyét, hogy továbbra is a rendes munkavállalói szerződések helyett kölcsön munkavállalókat alkalmaznak, és ez a trend tovább folytatódik negatív irányba. Konkrét problémák vannak a megvalósítás keretében. Az európai szakszervezetek arról tájékoztatnak bennünket, hogy például az, azt tervezik, hogy a köztisztviselőket is részben, tehát a közigazgatásban köztisztviselőket és munkaerő kölcsönzés keretében alkalmazzák. A német helyzetet ismerem, itt az egyenlő bánásmódot ignorálják, az Egyesült Királyság példájára a kollégám tért ki. Azt hallottam, hogy a szociális partnerek által folytatott konzultáció sem úgy folyik egyes tagállamokban, mint ahogy az irányelv ezt előírja, például Portugáliában vagy Bulgáriában. Ezzel kapcsolatban tud-e mondani valamit, az Európai Bizottság terveze fellépni? ez ellen. Azt nagyon fontosnak tartom, hogy minél hamarabb, legkésőbb két éven belül végre, végrehajtási jelentést kapjunk, amelyet aztán majd közzétesznek hiszen Számos probléma felmerülhet. Az utolsó kérdésem a következő. Azt mondta, hogy a tagállamokban az rákérdeztek arra, maguknál a vállalkozásoknál, hogy mi a probléma. Megkérdezték-e azt, hogy hol vannak hátrányok a munkavállalók számára ezen irányelv miatt, mind a munkaerőkölcsönzés keretében ott dolgozók, mind pedig az állandóan ott dolgozók között. Hiszen hogyha többen jönnek munkaerőkölcsönzés keretében, akkor ezzel csökken a rendes munkahelyek száma, is ezzel nem fog általánosságban a munkahelyek száma növekedni. Euh, avec la consultation des partenaires sociaux Non. Mr. Silva? Yes. Um, now, um... Nos, válasz. Azt kell mondjam, hogy az irányelv célja nem az, hogy korlátozzák az ideiglenes munkavállalás, munkavállalást, ennek az ellentéte igaz, ez tulajdonképpen legitimizálja az munkaerőpiacon a munkaerő kölcsönzés keretében végzett munkát. Persze az egyenlő elbánás keretében, az egyenlő elbánás a feltétele ennek, tehát a, mi azt várjuk, hogy az irányelv végrehajtásával és az egyenlő bánásmód végrehajtásával a munkaerő kölcsönzés keretében dolgozók helyzete javuljon de nem kívánjuk korlátozni ennek a típusú munkának az alkalmazását, munkavállalásnak a, a használatát, alkalmazását. Hogy ez most teljes mértékben működik-e, száz százalékban működik-e? Nem. Nem valósult meg száz százalékban minden, amit szerettünk volna. Ezért továbbra is monitorozzuk az irányelv végrehajtását. De eddig nem láttunk semmilyen olyan konkrét módosító javaslatot, amelyel az irányelvet érdemben módosítani kívánják, sem az érdekelt felek, sem a tagállamok nem kívánták, vagy nem jelezték ezt felénk, nem kívánják módosítani. Úgy gondoljuk, hogy a munkaerő kölcsönzés keretében végzett munka erősödik olyan esetben, amikor az gazdasági perspektíva bizonytalan, hiszen a munkaadók nem tudják, hogy milyen sokáig tudnak alkalmazni valakit, és ezért valamilyen típusú védelemre nekik is szükségük van. És emellett lehet, hogy olyan szakértői tevékenységekre van szükség, amelyek és amelyeket outsourcoltak, tehát kihelyeztek, főleg KKV-k nem tudják folyamatosan fenntartani ezeket a munkahelyeket, és ezért munkaerő kölcsönzés keretében vesznek ide föl személyeket. Most az itt dolgozók számára is biztosítani kell a megfelelő védelmet, képzés, a facilitásokhoz való hozzáférés, biztonság területén. Kérdés az, és a legfontosabb, amit látnunk kell, hogy a derogációval hol élnek vissza, és hol vezet a derogációk alkalmazata, alkalmazása ö, oda, hogy nem valósul meg az egyenlő elbánás. Ez nem egy elméleti ö, elvnek ö, vezettük mi ezt be. A svéd derogáció alkalmazása ö, Svédországban és az Egyesült Királyságban létezik, és mégis és külön, különféle vagy különböző eredményekre vezet. Ami a javulásokat illeti igen, két eszközt kíván dolgozni, használni az Európai Bizottság erre. Egyrészt a szerződésszegési eljárás indításának a lehetősége, hogyha úgy gondoljuk, hogy a tagállamok nem alkalmazzák megfelelően az irányelvet. A második pedig az ajánlások az európai szemeszter keretében. Igen, megkértük a munka, kikértük a munkavállalói képviseletek véleményét is az irányelv működésével kapcsolatban. Kaptunk bizonyos panaszokat szakszervezetektől az irányelv egyes elemeivel kapcsolatban, azonban alapvető vagy érdemi módosításokat nem kértek a szakszervezeti vezetők vagy képviselők. Ennyit tudok mondani válaszként. ami pedig azt illeti, hogy ez tulajdonképpen az első lépés lehet az állandó munkaviszony felé. A, a munkaerő kölcsönzés keretében dolgozó személyek számára ez első lépés lehet, és állandó munkahelyet kaphatnak, vagy szerződést kaphatnak a cégnél. Ezzel kapcsolatban készültek tanulmányok. És ezek bizonyos számokat is tartalmaznak. Ennek a jelentésnek a keretében azonban nem tértünk ki ennek a jelenségnek az elemzésére. Köszönöm szépen. Steinrück asszony. Igen, még szeretem volna még egy kérdést feltenni. Ami a szociális partnerek bevonását illeti a tagállamokban. Igaz az, hogy néhány tagállamban a szociális partnerek a megvalósítás, végrehajtás során nem kaptak szerepet, és Mit tett az Európai Bizottság, hogyha ez tényleg megtörtént, és nem vonták be őket, hiszen ez benne áll az irányelvben? Nos, a szociális partnerek bevonása különböző szinteken történik, Európai Uniós szinten a szakértőink bizottságában kapnak helyet, és megkértük a tagállamokat, hogy a jelentéseikben, jelentéseik elkészítésekor konzultáljanak a szociális partnerekkel. A szociális partnerek természetesen, ha a nemzeti hatóságok nem konzultálnak velük megfelelően, mindig hozzánk fordulhatnak európai szintű képviseletük által. Ami a derogációs kérelmeket illeti, ilyenkor a kollektív megállapodás eljárásán keresztül konzultálni kell a szociális partnerekkel, mi ezt most vizsgáljuk. Csak is akkor tudjuk elfogadni a derogációs kérelmeket, hogyha megfelelően végrehajtják a vonatkozó rendelkezéseket, ezt vizsgáljuk. De erről minden esetre csak ennyit tudok mondani. Köszönjük! Most két kérdést hallgatunk meg, azért, hogy meghallgathassuk együttesen a válaszokat is, Ule Kisztenzán úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm Szilva úrnak a jelentést és a beszámolót. Ha jól emlékszem, 2009. decemberében döntöttünk erről az irányelvről. Ez egy nagyon jó nap volt az Európai Parlament számára, hiszen olyan sokszor azért nem történnek pozitív lépések a szociális, a szociálpolitika területén. Nekem semmi gondom nincs azzal, hogyha nagyobb rugalmasságot akarunk teremteni a munkaerőpiacon, és hogyha biztosítani akarjuk, hogy minél többen hozzáférjenek a munkaerőpiachoz, adott esetben határozatlan idejű szerződéssel. A gond az, hogyha nagyon sok kivételt teszünk, és ezzel elkerüljük azt, hogy egyáltalán lehetővé váljon az azonos bánásmód. Sokszor nagyon kreatív megoldások születnek, kifejezetten azzal a céllal, hogy ne kelljen egyforma bánásmódban részesíteni a munkavállalókat, ez pedig megfosztja tartalmától a jogszabályainkat. Mindig vannak olyan kreatív emberek, akik így vagy úgy megtalálják a módját annak, hogy kiátszák a szabályokat. Remélem azért sikerül megtalálnia módját annak, hogy biztosítsuk az igazságos, méltányos versenyt ez pontosan az irányelv célja, hogy a kölcsön munkaerőt is ugyanúgy kezeljék, mint az állandó munkatársakat. Ha ezt nem sikerül biztosítani, akkor az nagyon nagy gondokat okozhat. De most egyelőre még ö, tudunk ez, ö, változtatásokat is eszközölni, hogy ezt az egyenlő bánásmódot biztosítsuk. Mann úr, köszönöm szépen, a bizalmasságnak utána néztem, ezt elfogadjuk, ez valóban helytálló. De hát mi azt szeretnénk, hogyha itt a szakbizottságon belül minél több tapasztalatról, gyakorlati tapasztalatról is lehetne beszélni. Jónak tartom ezt az irányelvet, ezzel sikerül kijuttatni a szürke zónából számos vállalkozást, legitimálniuk kell magukat. Németországban is meglátogattam néhány ilyen vállalkozást, és meglepett az, hogy milyen sok szabályt már sikerült végrehajtani, úgyhogy én ezt egy jó iránynak tartom, mégsem lehet ezt összehasonlítani sok más ország vállalkozásaival. Ezért a következőt szeretném kérdezni. Ön azt mondta, hogy állandóan egyeztet a szociális partnerekkel, de az érintettekkel is, akik nek, akik kérdéseket tesznek fel, és bekerülnek ebbe a grémiumba. Kérdés, kérdésem, hogy mekkora ez a grémium, mekkora ez a bizottság, hány szervezet vesz részt ennek a munkájában. Elektronikusan begyűjtik az információkat, ez rendben van, de hát valamikor ülésezni is kell ennek a grémiumnak másodszorban. Mi itt az EP-ben meg vagyunk győződve a szociális partnerekkel folytatott párbeszéd szükségességéről, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy sok szociális partner még nem is létezik a kívánatos formában, tehát mi azt szeretnénk, hogy legyen egy erős szociális partneri részvétel. Harmadik megjegyzés, a következtetésekben ön elmondta, hogy az európai szemesztert is fel akarják talán használni arra, hogy ország specifikus ajánlásokat tegyenek. Ez eddig még nem volt gyakorlat? Ez még olyasmi, amit tartalommal kell megtölteni, és végül Ole a flexibilitásról beszélt, illetve a rugalmasságról. Beszélt arról, hogy a kölcsönmunka szerepét át kell gondolni, amikor a korszerű, rugalmas munkaerőpiacokról gondolkodunk. Jutta Steinrück is beszélt arról, hogy sokszor a, a kölcsönmunkát, kölcsönmunkával vissza lehet élni ebben az összefüggésben. Ön mit gondol a rugalmasságról? A választ hallgatjuk most meg. Mint ahogyan elhangzott már, hat évig tartott elfogadtatni ezt az irányelvet, a tanácsban nagyon nehezen zajlottak a tárgyalások, a derogáció ügye körül zajlott a vita, és néhány tagállamban a munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos szabályok nagyon lazák, ezek nem tudták elfogadni azokat a rendelkezéseket, amelyek például az egyenlő bérezésről szóltak. Ha csak nem vezetünk be egy kvalifikációs időszakot. Az e körüli viták rendkívül nehezek voltak, hat évig tartott, amíg a az ilyen különböző szabályokkal rendelkező tagállamok dűlőre tudtak jutni és megállapodtak. Emlékezve arra, hogy milyen nehéz volt megállapodni a tanácsban, a tanács, illetve a tagállamok most nem kérik azt, hogy módosuljon ez az irányelv. Tekintettel a panaszok számára, amelyek beérkeztek, mi is úgy gondoljuk, hogy nincs alapja újra tárgyalni az irányelvet. Vannak más irányelvek ezen a területen, ahol mindenképpen szükség van egyfajta átdolgozásra, mert olyan sok panasz érkezett, és olyan sok a jogsértés, de úgy gondoljuk, hogy ez a konkrét irányelv most nem prioritás, ami a felülvizsgálatot életi, ezt világosan ki kell mondani. Nyilván foglalkozni kell a létező problémákkal, Az, ahogyan a tagállamok alkalmazzák a négyes cikket a korlátozások felülvizsgálatáról, illetve a derogációs kérelmekről, ez olyan helyzeteket teremt, amelyek nagyon messze vannak az egyenlő bánásmódtól. Ez az a probléma, amelyel elsődlegesen foglalkoznunk kell, de az irányelv vett magát nem kívánjuk felülvizsgálni, módosítani. Ez nem szerepel a terveinkben. Ami a rugalmasságot illeti, az irányelv által adott rugalmasságot, ez abban a lehetőségben nyilvánul meg, hogy a kölcsön, kölcsönzés keretében történő munkavégzés alkalmazható bizonyos időkereteken belül, sok vállalat pontosan ezért nyújtott be panaszt, mert nem tud kölcsön munkaerőt olyan mértékben alkalmazni, hogy ön szeretne, hiszen vannak korlátok. Mit tehetünk ezen a téren? Az 153-as cikken alapul ez az irányelv, és ez a 153-as cikk egy olyan cikke a szerződésnek, amely kompetenciákat ad az Európai Uniónak a, arra vonatkozóan, hogy meghatározza a munkavállalók védelmének minimum normáit. A vállalatok által felvetett kérdés ezért, tehát csak és úgy oldható meg, hogyha egy másfajta jogszabály keretén belül változtatunk, és ezt úgy érhetjük el, hogyha a belső piaci szabályozás alapjain, alapján, és nem a munka erőre vonatkozó jogszabályok alapján változtatunk a meglévő rendelkezéseken. Tehát a tagállamoktól kérhetjük a meglévő korlátozások feloldását, de nem kötelezhetjük őket rá. Az Európai Bizottságnak ez az álláspontja. Úgy gondoljuk, hogy ebben az irányelven tehát nincs jogalapunk arra, hogy feloldjuk a korlátozásokat. Mi javaslatot teszünk a rugalmasságra, javasoljuk, hogy a korlátozások legyenek arányosak, és hogy a tagállamok ennek megfelelő lépéseket tegyenek, de ez minden, amit tehetünk a jelenlegi jogi keretek között. Ami a munkaerő, illetve a munkavállalók védelmét illeti, ahogyan elmondtam, folyamatosan kikérjük a polgárok véleményét, a polgárok petíciókat nyújthatnak be, illetve jogsértése kapcsolatos panaszt nyújthatnak be a szakszervezetekhez, a szakszervezetekkel is folyamatosan kapcsolatot tartunk, értekezünk ezekről a kérdésekről, És ahogyan mondtam, annyit tehetünk, hogy a tagállamokat megpróbáljuk arra ösztönözni, hogy úgy alkalmazzák az irányelvet, hogy az megfeleljen, jobban megfeleljen a, az eredeti célkitűzésnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy további szempontot szeretnék az elgondolkodás a figyelm homlok terébe állítani, a kölcsönmunka, e, illetve az állandó és e, nem határidős munkavégzés e, tekinthető normálisnak és bevetnek. Tehát, hogyha határidős munkavállalósról beszélünk, akkor ezt kivételnek kell tekintenünk, és nem az általánosságnak, nem az általánosan bevetnek, és így is kell a szabályokkal, illetve a támogatási eszközökkel kezelni ezt. Egy szempontot szeretnék kiemelni, ez pedig a munkavállalók mobilitására vonatkozik. Mindig halljuk, hogy erről beszélünk, ugyanakkor a prekárius munkavégzés, az atipikus munkavégzésről is beszélünk, hiszen gyakran a kettő átfedésben van. A prekárius vagy mobil munkavállaló gyakran nem rendelkezik a megfelelő munkavédelemmel, nem rendelkezik azon támogatásokkal, amelyel az általános rendszerben a nem korlátozott, hanem általános munkavégzéssel rendelkező munkavállaló rendelkezik. Azt kell, hogy mondjam, hogy az irányelvben a derogációk függefelevélként használják a tagállamok ezt, ezzel fedik el, hogy voltak éppen visszaélnek a derogációban lévő szabályokkal, és jobban kizsákmányolják ilyen módon a munkavállalókat. A német derogációt és egy másikat is kiemelhetném. Van itt még egy észrevételem. Inkább egy kérdésem van, de sajnos a választ már tudom is. Csak a gazdasági, vagy pedig esetleg tehát csak gazdasági szán, szabályozásról van itt szó, vagy pedig eh, át akarjuk alakítani az egész munka, munkaerőpiacot, a normát át akarjuk alakítani. Ez itt a kérdés, hiszen voltak éppen úgy tűnik nekem, hogy ezzel a jogszabály az általános munkavégzési szabályokat alakítjuk át. Köszönöm. Merci. Au, au vu des questions... Köszönöm szépen az eddigi e, kérdéseket és a válaszokat. Az egyik országról másikra válaszik a, változik a helyzet a kölcsönmunkaerővel kapcsolatban. Úgy e, tűnik számomra egy egyes országban, országban egyszerűen arra használják ezt, hogy az embereket kihasználják. Nincs se biztonság, se egyenlő elbánás, se semmi. Más helyen például Franciaországban nagyon jól működik a dolog. Azt kell, hogy mondjam, két kérdésem van. Az Európai Bizottság kíván E, egy maximum plafont meghatározni, hogy mennyiben használhatnak, használhat egy vállalkozás kölcsönmunkaerőt, hogy elérjék a, a, e, hogy elkerüljék a visszaélést, ahol mondjuk több mint 50% ilyen, az, az azért visszaélés, e, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy, a, hogy az meglévő határozott idejű szerződések folyamatos megújítását használja egy tagállam, hiszen nagyon sok esetben a fiataloknál ez a helyzet vannak itt szakértők a teremben, mégpedig a tolmácsok, akik bizony ilyen kölcsönmunkaerő keretében dolgoznak, és ismerik ezt a helyzetet. Köszönöm nekik, és köszönöm a munkájukat. mange pas Euh, donc, euh, d'abord. Euh... Nos, az első kérdést illetően az olasz képviselő első kérését, kérdését illetően világosan mond, világos szeretnék lenni, derogáció nélkül nem lenne irányelv. Ez volt a helyzet 2008-ban. A derogációk nélkül nem tudtuk volna elfogadni ezt az irányelvet legyünk realisták, egy irányelv, amely a meghatározza a védelem szintjét, derogáció nélkül ez nem működött volna. Csak így tudtunk minimális standardeket meghatározni, amely 28 tagállamra érvényes. A 28 tagállamban nagyon különbözőek a szabályok, az intézmények, a korlátozások a, ezen területen, tehát a kölcsönmunkaerők területén. A tagállamok amennyiben kívánnak, eltérhetnek fölfelé a standardektől, de ezek a minimum standardek, amelyek az irányelvben szerepelnek, ezeket érvényesíteni kell a, az egyes tagállamokban. Ami a többi kérdést illeti, az Európai Bizottság nem kíván kvótát bevezetni a kölcsön munka alkalmazásával kapcsolatban, vagy kölcsön munkaerő alkalmazásával kapcsolatban ez, ez, ez tényleg már a mikromanagement, ahogy mondhatom, ez a szubszidiaritásnak minden tekintetben ellent mondana. Mi máshogy látjuk a helyzetet, mi inkább garantálni szeretnénk a lehető legszélesebb körben az egyenlő elbánást és a, a kölcsön munkaszerződéssel, vagy kölcsön munkaerőként a cégnél dolgozók védelmét erősíteni szeretnénk, de nem kívánjuk korlátozni az alkalmazást. Ami pedig az, a határozott idejű szerződések folyamatos ismétlésével való visszatérés, vagy meghosszabbításával való visszaélést illeti, Nos, ott, ahol a ezen munkaerő határozott idejű szerződéssel dolgozik a munkavállaló, munkaadónál, őket védelem illeti meg egy irányelv keretében, amely a a határozott idejű szerződések alkalmazására vonatkozik. Tehát ezen mm, a 99-es irányelv vonatkozik erre, amely korlátozza a határozott idejű szerződések meghosszabbításának számát. Most akik az munkaerő kölcsönzés keretében dolgoznak a munkaadónál, őrejük is vonatkozik ez, tehát a munkaerő kölcsönzést alkalmazó vállalkozás megteheti azt, hogy a kölcsönszerződéssel ott dolgozó munkavállalót folyamatosan más feladatra helyezi, és ezzel nem ugyanazt a szerződését hosszabbítja meg állandóan, de itt ami a legfontosabb, hogy ha ugyanazt a feladatot végzi, akkor a határozott idejű szerződésre vonatkozó irányelv határozza meg ezeknek a meghosszabbításának a számát. Köszönöm. Schulze úr, és aztán Fantúris úr következik. Ja, herzlichen Dank für... Köszönöm szépen a magyarázatokat. Egy kérdésem van, és egy megjegyzést is szeretnék tenni. Először is. Van-e tapasztalatok arra vonatkozóan, hogy milyenek az összefüggések a kölcsön, munka és a minimálbér között? Vannak olyan tagállamok, amelyek az elmúlt években bevezették a minimálbért, Kérdés, hogy ez milyen kihatással volt a kölcsönmunkára, van-e valamilyen tapasztalat erre vonatkozóan? És egy megjegyzésem is van. Azt hiszem, hogy a kölcsönmunkáról nagyon jó információkat lehet szerezni jelentéseken, tanulmányokon keresztül, de egy kicsit csodálkozom annak hallatán, amit elhangzott. Új vagyok a parlamentben, a magángazdaságban dolgoztam, illetőleg középvállalatoknál voltam vezető pozícióban az elmúlt tíz évben, és azt tapasztaltam, hogyha a kölcsön munkaerőt valamilyen módon, rosszabb módon kezeli az ember, mint az állandó munkatársakat, akkor rosszabb eredmények születnek mindenképpen. A német vállalatok ezt nagyon jól tudják, ezért egy-két dolgot, amit Steinrück asszony mondott, nem tudok megerősíteni, és, mint ahogy mondtam, nekem több mint tíz éves tapasztalatom van. Vállalatok vezetésében. Fontúli szór. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon óvatosnak kell lennünk ezzel az irányelvvel kapcsolatosan. Sajnos nagyon is lehetséges, hogy az irányelv jelenlegi megvalósítása mindenek előtt a vállalkozások és a nagyvállalkozások. vállalkozások különösen a nagyvállalkozások malmára hajtja a vizet, és megnyitja az utat a munkavállalók kizsákmányolása előtt. Ami a saját tapasztalataimat illeti hazámban, nos, például a postai szolgáltatások területén a határozott munkaidejű munkavállalók néhány óra dolgoznak reggel, néhányat délután és néhányat este felé, tehát nagyon hosszú összességében a munkanapjuk, mégiscsak 6 óra hosszás munkanapot fizetnek ki nekik. Úgy gondolom ez a rugalmasságnak egy szélsőséges formája. Én ezt a gyakorlati tapasztalatot szereztem, ezt látom megvalósulni, például a görög postai szolgáltatások területén. Én ezt nagyon rossznak tartom, hogyha ez egyszerűen csak arra lesz jó, hogy kizsákmányolják a vállalkozások a munkaerőt. Válasz, Szilva úr. Nos, azt tudom mondani, hogy néhány évvel ezelőtt mi is elvégeztünk egy tanulmányt, készítettünk egy tanulmányt, ahol mi is láttuk, hogy sokszor a kiszolgáltatott munkavállalók esetében tényleg kizsákmányolják őket a vállalkozások, úgyhogy nem akarom kétségbe van, hogy vannak ilyen esetek. De szeretném elmondani, hogy az irányelv nélkül még sokkal rosszabb lenne a helyzet. Ez az irányelv néhány védelmező intézkedést fektetett le, amely intézkedések korábban nem léteztek a tagállamokban. Ezen irányelv nélkül nem tudnánk ilyen védelmező jellegű intézkedéseket bevezetni, vagy nem tudtunk volna. És néhány tagállamban további jogszabályokat kellett alkotni az irányelv révén, hogy jobban védjék a munkavállalókat, mint korábban. Úgyhogy ez az irányelv úgy gondolom a munkaerő, a munkavállalók védelme tekintetében egy pozitív lépés volt a megfelelő irányba. Ami a minimálbéreket illeti, igen, természetesen ez is vonatkozik a határozott idejű szerződésre rendelkező munkavállalókra irányelvvel vagy anélkül, de mi itt a védelem szintjét a minimálbér fölé emeljük, hiszen mi azt szeretnénk, hogy egyenlő bánásmódban részesüljenek azok a munkavállalók, akik ugyanazon vállalaton belül hasonló munkát végeznek. Úgyhogy a minimálbér kérdése ebben az összefüggésben nem annyira releváns, mi, ugyanis mi e szint fölött próbálunk bizonyos normákat meghatározni. A minimálbér, tehát az egyes tagállamokban bevezetett minimálbérnek nincs kihatása az irányelvre, illetve annak rendelkezéseire, tehát az irányelvvel vagy anélkül is ugyanaz lenne a helyzet ezen a téren. McIntyre asszony, majd Morvai asszony következik. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Szilva úrnak az előadását, illetve beszámolóját, nagyon érdekesnek tartom azt. Én is a KKV-khoz kapcsolódom. 25 évig én is egy vállalatot vezettem, ahogy hozzá az előttem szólókhoz hasonlóan én is, nekem is vannak tapasztalatom ezen a téren. Hogyha nem lehet egyszerűen egy vállalatot működtetni, határozott időre felvett munka erő nélkül, hogyha valaki az állandó munkatársak közül például elmegy szabadságra, vagy betegszabadságon van, akkor valamilyen lehetőséget kell teremteni arra, hogy az ember határozott időre felvegyen valakit. És hogyha valakit határozott időre felveszünk, megismerjük őt, hozzászokunk ehhez a személyhez, akkor ha megüresedik egy hely, akkor azt nyilván ilyen emberekkel töltjük fel. Nem azt akarom mondani, hogy a határozott idejű munkavállalás rossz, a, hatá- a részmunkaidő sem rossz dolog, sok olyan ember van, aki számára ez az egyetlen megoldás, úgyhogy szerintem szakadjunk el attól az elgondolástól, hogy a határozott idejű munkavállalás vagy a részmunkaidő rossz. Nem, nem rossz. Egyetlen egy vállalkozás sem tudna túlélni e lehetőség nélkül. Nem csak a szabadságolás és a, a betegszabadság miatt van erre szükség, hanem például, hogyha valakinek egy néhány hónapig tartó projektje van, akkor Az a legjobb, hogyha erre az időszakra vesz fel valakit határozott idei munkaszerződéssel, ahelyett, hogy egy állandó munkatársat felvegyen, és utána elbocsása. Én csak szerettem volna elmondani tehát, hogy mennyire fontos, hogy ez a lehetőség rendelkezésre álljon. A kérdésem következik. Úgy tűnt a számomra, hogy a három panasz nagyon alacsony szám, és John Simon említette az Egyesült Királyságbeli szakszervezeteket, érdekelt volna, hogy kaptak-e panaszokat a négyes cikke kapcsolatosan, ahhoz kapcsolódóan, hogy szükségtelen tilalmakat, illetve korlátozásokat vedettek be. Morvai asszony. Köszönöm szépen, hallgattam végig eh, mcintyre képviselőtársnőm beszámolója vagy hát felszólalása alatt de lehet hogy inkább sírnom kellett volna mert ez a felszólalás is példázta hogy két külön világban élünk eh, az európai unió régi nyugati tagállamai és a eh, frissen viszonylag frissebben gyarmatostott új tagállamok például az én hazám magyarország teljesen mást jelent a magyarok számára az úgynevezett munkaerő kölcsönzés, mint amit most mcintyre asszony itt elmondott. tehát engedjék meg hogy felvilágostsam önöket arról hogy a magyar emberek számára ez mit jelent. azt jelenti kérem szépen hogy a sok magyarországra települt nyugat európai tulajdonú gyár például kizárólag munkaerő kölcsönzőn keresztül hajlandó fölvenni gyakorlatilag eh, eh, munkaerőt munkaerőt munkásokat annak érdekében hogy teljes munkajogi jogfosztottságban tartsa őket hogy egyik pillanatról a másikra utcára tehetők legyenek hogy two hundred and fifty three hundred euróért sőt az még egy jó fizetésnek számt gyakorlatilag rabszolgasorban tartsa őket számunkra ezt jelenti a munkaerő kölcsönzés. ugye már a kifejezés is milyen megdöbbentő kölcsönözni általában iparcikkeket szoktak ugye egy porszívót vagy adott esetben egy videókazettát kölcsönöznek de nem egy embert ugye magyar szaknyelvben munkajogi szaknyelvben munkaerő kölcsönzésről beszélnek van a kölcsönbe adó cég a kölcsönbe vevő cég és a kölcsönzött munkaerő. hogy lehet ezt összeegyeztetni az emberi méltósággal? kérdésem a bizottság képviselőjéhez mit tud az európai bizottság arról hogy például magyarországon vagy más új tagállamokban hogyan élnek vissza a munkaerő kölcsönzés lehetőségével. ön azt mondta hogy voltak itt tárgyalni önökkel szakszervezetek voltak e az új tagállamokból is ki képviseli például a magyar dolgozókat? én szeretnék most egy felhvást ezennel közzétenni másoknak is de elsősorban magyaroknak igen ez volt a kérdésem a bizottsághoz oh, tud e arról hogy milyen körülmények között dolgoznak magyar munkavállalók és hogy élnek vissza vagy igen munkavállalók főleg a nyugati tulajdonú gyárakban és hogyan élnek vissza a kölcsönzés lehetőségével és ezennel kérem azokat akik kölcsönzés keretében vannak foglalkoztatva hogy rják meg tapasztalataikat. nem csodálom hogy félbe akar szaktani. köszönöm. Parancsoljon öné a szó. Well, um, first I'll, uh, reply to the request of... Először McIntyre asszony kérdésére válaszolok. Az egyik panaszt éppen egy olyan szervezet, a munkáltatók, a svéd munkáltatók szervezete nyújtotta be. Ez a négyes szikről szól, a négyes szikre vonatkozik a korlátozásokra, illetve arra, hogy a svéd, svéd kormány hogyan számolt be, és hogyan számolt, számolta fel a korlátozásokat. Német állampolgár nyújtotta be ezt a panaszt. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság megfogalmazta véleményét azon tagállammal szemben is, azon tagállammal kapcsán is, egyébként ez Luxemburg, aki még nem készítette el a korlátozások megszüntetéséről szóló jelentést. Egyébként direkt kapcsolatban vagyunk Luxemburggal. Ami pedig a magyar munkavállalók munkafeltételeit illeti, a magyar szakszervezetek eh, képviseltetik magukat az európai struktúrákban, és lehetőségük van arra, hogy elmondják a véleményüket, álláspontjukat, és eh, felhívják a szakértői csoport eh, tagjainak figyelmét a kritikus helyzetre, ha van ilyen. Hozzáteszem még, hogy létezik egy ágazati szociális párbeszédbizottság, amely munkaerő kölcsönzéssel foglalkozik specifikusan. Mind a munkáltatók, mind a munkavállalók oldala képviselteti itt magát, tehát a szakszervezetek egész Európából együttműködnek eh, ebben az ágazati munkaerő eh, bizottságban, és természetesen az ágazati szociális párbeszéd bizottságban mindenfajta nyitott kérdés napirendre kerül. Köszönöm szépen! Ezt a napirendi pontot most el kell, hogy hagyjuk, bár biztos vagyok benne, hogy lehetőségünk lesz arra, hogy erre az eszmecserére, erre a témára még visszatérjünk a későbbiekben. Hetes napirendi pont. Az Európai Központi Bank 2013-as éves jelentése. Kérem, hogy kint folytassák a vitát, hogyha vitázni szeretnének. Tehát a 2013-as Európai Központi Bank jelentése David Káza a jelentéstevő önél szókáza úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. First of all, I would like to thank you all for the amendments that have been. Meg szeretném köszönni az összes um, módosítót, amelyet benyújtottak. 88 módosítót nyújtottak be, ezek közül nem egy speciális hozzáadott értékkel rendelkezik a szöveghez, és nagyon értékesnek tartom. Egyetértek az egyes bekezdéshez benyújtott módosítókkal, vagy a legtöbb módosítóval, ez a 2-es, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-es és 12-es módosító. Ezek a módosítók szélesebb áttekintést adnak az EU-ban lévő helyzetről, és statisztikailag releváns információkkal gazdagítják a szöveget. Úgy gondolom, hogy ezek a módosítók és ezek az elemek sikeresen bevonhatóak, um, és egy kompromisszumá alakíthatóak ki. Nem ellenzem a 14-es módosítót, és nem ellenzem a 15-ös és a 17-es módosítókat sem, amelyek olyan tényekről szólnak, amelyekkel egyetértek, ugyanis ezek valóban aggályosak, problematikusak. A kettes bekezdéshez benyújtott módosítók pedig az eurozónán belüli helyzetről szólnak a 18-as, a 20-as, a 21-es, a 22-es, 23-as és a 24-es módosítókat támogatni tudom. Figyelembe veszem azt is, hogy aggályos lehet a kölcsön munkaerő, vagy a prekárius, vagy a nem tipikus munkaerő helyzetem. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy téves volna azt mondani, hogy minden újonnan jövő munkaerő az ilyen atipikus munka viszonyból jött létre, és éppen ezért az erre vonatkozó módosítót egy kiegyensúlyozott módosítóban szeretném megjeleníteni. Hiszen figyelembe kell venni az egyes tagállami helyzeteket. A hármas bekezdés kapcsán benyújtott módosítókkal kapcsán komoly szkepszis van bennem, az LKB növekedésbarát fiskális konszolidációjára vonatkozó ajánlás kapcsán. Ezért tehát az erre vonatkozó kollégák által benyújtott módosítókat támogatni tudom, hiszen úgy gondolom, hogy kialakul itt is a kompromisszum lehetősége a magas minőségű munkahelyekre vonatkozó 53, 54-es módosított is támogatom. A négyes bekezdés kapcsán a nagyobb demokratikus elszámoltathatóságról és átláthatóságról szóló módosított, mint az 59-es, támogatni tudom, és nagyon sok érdekes gondolattal gazdagították E bekezdés, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezek közül egy-kettő túl messze megy. Például az európai szociális e, ellátási rendszerre vonatkozó javaslat e, általam nem ér, élvez támogatást. A 64-es módosítom, bár egyetértek azzal, hogy egy szociális pillér hasznos lehet, de ugyanakkor nem hiszem, hogy ez EMU-ba kellene ezt beépíteni hanem talán párhuzamosan az Európai Monetáris Unióval létezhetne ez a pillér. Az ötös bekezdéshez benyújtott módosító különösen a rugalmasságra vonatkozó jelzőt javasolják kihúzni, ezzel egyet tudok érteni, és a megerősített versenyképesség és a minőségi munkahelyekre vonatkozókkal is egyetértek. A 80 8 és 87-es módosítók kapcsán értem az árstabilitásra vonatkozó aggályukat, de óvatos volnék a tekintetben, hogy az ilyen intézkedések megjelenjenek a szerződésben. Örömmel tekintek tehát a kollégák észrevételei elé, és bizakodó vagyok, hogy sikerül majd megtalálni a közös alapot, és egy kiegyensúlyozott és mindenki számára elfogadható jelentés elfogadni. Köszönöm szépen, Káza úr! Most pedig megadom az SND képviselőjének, Abel Lópeznek a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Káza úrnak a elvégzett munkát, melyet az elmúlt hetekben végzett ezen dossziéval. Annyit akartam csak mondani, hogy nagyon fontos ez a vélemény, amelyet kidolgozunk hiszen az um, szakbizottságunk először dolgoz ki véleményt ebben a kérdésben, és ezt az elkövetkező években folytatnunk kell ezt a jó gyakorlatot. Jó az a vélemény, de biztos vagyok benne, hogy még finomíthatunk rajta az elkövetkező hetekben. Nem teljesen öm, um, tükrözi a dokumentum a mi véleményünket, fontos, hogy még folytassuk az egyeztetést, hogy egy igazán kiegyensúlyozott szöveget fogadhassunk el, és így probléma nélkül fogadhassuk el a véleményt eh, nagy többséggel. Elmondom, hogy mit gondolunk erről. Az LKB 2013-as eh, politikája aggályos a következő szempontból. A munkaerőpiaci helyzet aggályos, és a makrogazdasági kilátások sem megnyugtatóak. Ezt ezért el kell mondani. Nőtt a munkanélküliség 2013-ban, 2014-ben pedig még magasabb, még kirívóbb volt a munkanélküliségi ráta sok országban. Persze vannak különbségek az országok és a korcsoportok között. Az EKB jelentősen csökkentette az irányadó kamatot, ez üdvözlendő, de nem volt elegendő ez a lépés. Talán helyesebb lett volna, hogyha kevésbé konvencionális intézkedéseket is engedélyezik illetve alkalmazzák. Strukturális probléma van az eurozónán belül, szabályozni kell, de a keresletet és a kínálatot is figyelembe kellene venni. Az adópolitikában kevésbé agresszívvá kell válni, és így biztosítani kell, hogy az országok is használhatják ezeket a lehetőségeket. Reformokra szükség van, de meg kell akadályozni, hogy a reformok az egyenlőtlenséget növeljék, illetve a prekárius, a bizonytalan eh, vagy atipikus munkavégzés térnyerését szolgálják. Mindez még nem jelenik meg teljesen a kompromisszumokban, ezért érdemes ezen dolgozni. Az LKB-nak e kettős mandátuma van, illetve az Európai Parlamentnek kettős mandátuma van, a demokratikus ellenőrzést végre kell hajtanunk. A kockázat pedig abban rejlik, hogy a defláció kéz a kézben jár majd a gazdasági stagnációval. Ez egy igen nagy veszély. Van egy recept ez ellen, ez pedig a deviza stimuláció. És aztán vannak költségvetési ösztönzők is, és persze lehet ösztönözni a keresletet is. Drági, nyáron ezt már elmondtam, hogy ezeket a lépéseket tervezi. De hogyha elolvassuk a kézikönyveket, a gazdasági szakkönyveket, akkor is látjuk, hogy erre van szükség. A monetáris ösztönzők tekintetében nem történt semmi, a második ösztönzők tekintetében sem, és azt kell, hogy mondjam, hogy a harmadik típusú ösztönzőkben sem tesz sok mindent Európa, tehát látni kell, hogy hogyan változik meg a jövő. Köszönöm szépen, most pedig az ECR nevében részesz asszony kapszót. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni az előadónak és munkatársainak, hogy kitűnő együttműködést végezthettünk. Úgy gondolom, hogy sikerülhet majd az ECR frakcióval együtt egy olyan anyagot kidolgozni, amely minnyájunk konszenz, minnyájunk véleményét tükrözi. Ugyanakkor Hangsúlyozni szeretném, hogy az LKB politikájában van egy-két olyan pont, amelyet az ECR vagy az én pártom nagyon kritikusan lát, és ezt meg is jelenítettem a módosítóimban, mégpedig, hogy az adósság az LKB mérlegében túl magas, és a munkanélküliségi ráta is túl magas az európai eurozónában. Fontos, hogy a megfelelő munkaerőpiaci reformokat is végrehajtsák, ez egy olyan kérdés, amelyet mindenképpen támogatunk. Bizakodó vagyok a tekintetben, hogy sikerül még egyszer mondom egy olyan anyagot kidolgozni, amely a mi véleményünket is megjeleníti. Köszönöm. Thank you, Madam Harkin from Alde. Köszönöm, Harkin asszony. Uh, Madam Harkin from Alde Group. Harkin asszony az Alde nevében parancsoljon. Madam Harkin, she's... No, oh, sorry, yeah. Then we'll go to the GUE group. Hát akkor tovább megyünk a GUE nevében lejárik képviselő kapszót. Ő sincs itt? Ajvé. Hát örülök, mondja az elnök, mert ilyen módon behozzuk a lemaradásunkat. Hiszen nagyon szorít bennünket az idő, illetve a saját magunk által uh, kitűzött menetrend, most pedig Kári Madeli zöldek nevében. Na, ő sincs itt. Hát akkor már is megadom a szót az FDD nevében a felszólalónak, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni Dávid Kázának a munkát, amelyet végzett, és azt is, hogy nyit, nyitottnak mutatkozik a mi felvetéseink irányába. irányában. Első olvasatban azt kell, hogy mondjam, hogy nem eléggé kiegyensúlyozott volt az ő anyaga, nem találtuk meg benne mi álláspontunkat, de az egyeztetés és a tárgyalások során úgy látjuk, hogy meg tudjuk jeleníteni azokat a szempontokat, amelyekkel elég komoly bírálatot alkalmazunk az LKB politikáján. Egy sor módosítót benyújtottunk, amelyek meghatározó fontosságok számunkra, hiszen hangsúlyozzák azt a helyzet, amely nagyon sú, helyzetet, amely nagyon súlyos Olaszországban, mind gazdasági, mind a munkavilága tekintetében. Van egy olyan elem, amelyet mindenképpen ki akarok emelni. Ez pedig az, hogy az LKB nem engedi, hogy a 3%-os költségvetési eladósodás fölé lépjen egy tagállam. Hát ez számunkra, Olaszország számára elfogadhatatlan. És ezt teljesen világosan kell, hogy lássuk. Hogyha egy állam nem rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy befektessen és beruházásokat folytasson, akár annak árán is, hogy növeli az adósságát, akkor nem tudja a reál gazdaságot pályára állítani, hogyha monetáris és a, a, a monetáris mozgásokat, a pénzmozgásokat nem a bankok számára kell biztosítani, hanem a reálgazdaság számára, kis és középvállalatok számára, Olaszországban, de Európában is egyszerűen levegőhöz, oxigénhez kell, hogy jussanak ezek a vállalkozások. Éppen ezen felismerés alapján hívjuk fel a figyelmet erre a szempontra, a 12-es módosítónkkal például, amely megítélésünk szerint a munkanélküliség helyzetének drámai voltára hívja fel a figyelmet, és ezt mi drámainak értékeljük. Németországban 7,7% titkos a munkanélküliség, még Görögország 57,3%-os. Azt hiszem, hogy a számok magukért beszélnek, nem is kell őket kommentálni, ékes szólóan beszélnek a számok maguk. Ami pedig az LKB-t illeti, nem is az intézményesülésről szeretnék beszélni, hanem a demokratikus felelősségvállalásról és az átláthatóságról. Ezt nem lehet felvizezni, ez imperatívus, imperatívikus. Máskülönben nem tudunk működni, csak hogyha átláthatóvá teszik az LKB működését. Az adatok sem kellőképpen kiegyensúlyozottak, és éppen ezért mi a foglalkoztatás azon országokban, akik nem fogadták, akik nem vezették be az erót, itt a foglalkoztatás területén határozottabb lépéseket lehet tenni, míg az ERO országokban a EKB e tevékenysége korlátozza a megfelelő intézkedések meghozatalát. De nem csak bírálni akarunk, hanem hangsúlyozni szeretnénk, hogy az előadó nyitottnak mutatkozott a felvetéseink irányában, tehát úgy gondoljuk, hogy jó úton haladunk. Köszönöm. Köszönöm. Dávid Káza, parancsoljon zárszóként. Csak nagyon röviden, meg szeretném köszönni a kollégáknak az elemzést, az módosítók elemzését, és köszönöm persze az együttműködés szellemét is, amelyről tanúbizonyságot tettek, és amelyről reméljük, hogy az elkövetkező napokban is fennmarad, és így sikerül majd egy közös alapot találni és így, ahogy fentebb mondtam, egy pontos és kiegyensúlyozott vélemény sikerül elfogadni. Köszönöm. Thank you, uh, Mr. Köszönöm szépen, Kásza uh, úr, és köszönöm a többieknek is a hozzászólást. December 1-2-án kerül sor a szavazásra az employmentben, és uh, aztán utána az Ekon szakbizottságban, és a plenárisra pedig februárban kerül a kérdés. Most pedig azt kértük az, eh, a Szociális Bizottság részéről, hogy készüljön egy tanulmány a fogyatékossággal élők szükségleteihez való észszerű alkalmazkodás, valamint a védett munkahelyek költségei és hasznai témájában. Hét eh, készítője volt, vagy szerzője volt ennek a tanulmánynak, illetve van, és most Fentlesé úr és Keres Harper vannak itt, akik képviselik a hét tanulmánykészítőt, és ők lesznek azok, akik egy rövid bemutatót tartanak arról, hogy milyen eredményre jutottak ennek a kérdésnek a tanulmányozása során. Úgyhogy meg is adom a szót Lézsé úrnak. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Optimity Matrix-től érkeztünk, és kollégámmal együtt képviseljük ezt az Optimity Matrix nevű csoportot. Maga a tanulmány megtalálható részletesen az interneten a fogyatékossággal élők szükségleteihez való észszerű alkalmazkodás, valamint a védett munkahelyek költsége és hasznai témában. Érdekes példákat kívánunk felmutatni, hogy kitérjünk a legfontosabb kérdésekre, hogy milyen, tanul, milyen tanulságokat vonhatunk le, és milyen nehézségekkel nézzük szemben, és mennyibe kerülnek a, ezek a, ezeknek a politikáknak a megvalósítása, mennyibe kerül. Nos, itt láthatják, hogy mi a szerkezete az előadásomnak, ne aggódjanak, nem lesz túl hosszú az előadás, hogy legyen még az idő, legyen még idő kérdésekre. Röviden bemutatva a tanulmányt, hogyha megnézzük a költségeket, tehát hogy az észszerű alkalmazkodás és a védett munkahelyek mennyiben, mennyibe kerülnek. Nos, megnéztük az általános dizájnt is, még akkor is, hogyha külön néztük ezt a két dolgot, azért fontosnak tartottuk a kettőt összefoglalni a tanulmányban, és ezt most meg fogjuk nézni, és megnéztük az alternatív munkaerőpiaci politikákat is, mégpedig azért, mert az különböző tagállamokban látni fogjuk, hogy különbözőek a definíciók, és ezért nagyon nehéz megmondani, hogy mi az észszerű alkalmazkodás, és mi számít védett munkahelynek. Hat tagállamra koncentráltunk, Belgium, Németország, Magyarország, az Egyesült Királyság többek között, és nagy különbségek merültek itt fel, erre majd ki fog térni a kollégám is a második részben megnéztük a német kvótarendszert, és megnéztük azt, hogy a kvótarendszerben milyen változások, ennek alapja milyen változásokra került sor, aztán megnéztük Magyarországon a védett munkahelyek helyzetét, megnéztük az Egyesült Királyságban a diszkriminációmentességet, aztán a, egy litván projektet, a Towards Work címmel készült ez a projekt, vagy indult ez a projekt, és aztán egy másik perspektívából megnéztük az Egyesült Államokban a, a támogatott munkahelyek helyzetét, és emellett az egyéni szolgáltatások terén az szúrópróba-szerű vizsgálatot végeztünk. A Gerett kollégámnak átadom a szót, hogy a gazdasági hátteret megvilágítsa, közgazdasági hátteret megvilágítsa. Ami a metodológiát illeti, ez a költség haszon elemzésen alapult, és azt szeretném megmutatni, hogy hogyan próbáltuk ezt e, megtenni. E, Nos, konkrét intervenciókat vizsgáltuk meg, hogy lássuk, hogy milyen költségei vannak ezeknek az intervencióknak, és összehasonlítottuk a hatékonysággal, mennyiben képesek ezek hatást elérni az eredeti helyzethez képest. A költség haszonelezmésnek a lényege megpróbálni összehasonlítani ezeket a költségeket egy közös formátumban, és az a célunk, azonosítsuk, hogy a konkrét kezdeményezések valóban megérik-e a ráfordítást, és a konkrét, milyen konkrét kiadásokkal függnek össze. Egyes pontok van, e, ezt is el kell mondanunk, hogy egyes hatások és egyes hasznok nem kvantifikálhatók, úgyhogy próbáltuk ezeket valamilyen más módon e, hangsúlyozni, még akkor is, hogyha nem lehetek ezekhez konkrét számot rendelni. Egy másik kérdés a perspektíva kérdése. Látják a jelentésem, vagy a beszámolom belül, hogy ezt lehet egyén szempontjából vizsgálni, hogy az egyén például érzelmi vagy, vagy gazdasági szempontból jobban jár-e, megnézhetjük ezt a kormány szempontjából is, mennyi a hozadéka ennek az intézkedésnek, jobb a foglalkoztatás helyzete, vagy egy általánosabb társadalmi, szociális szempontból is megnézhetjük ezt, hogy a boldogság, az elégedettség a szempontjából hogyan jártak ezen intézkedések bevezetése után. Végül pedig szeretnék beszélni egy olyan kérdésről, mely szerint mennyiben lehet az ok-okozati viszonyt megvizsgálni, mennyiben lehet összefoglalni, a be, vagy öm, felmutatni a bevezetett intézkedések és a hatások közötti összefüggést. És igyekeztünk a lehető legjobb magyarázatokat adni ezen okokozati viszonyokra. Köszönöm szépen! Az egyik legfontosabb kihívás, illetve hát az egyik kihívás, az nem kihívás, hanem azt vizsgáltuk meg, hogy hogy lehet az, hogy a fogyatékossággal élők munkanélkülisége rátálja kétszer akkora, mint a nem fogyatékossággal élőké. Megvizsgáltuk az helyzetet, és a különböző tagállamokban különböző definíció létezik a fogyatékkal élőkre. A szociális, illetve az orvosi definíciót, ha megnézzük, az orvosi definíció abból indul ki, hogy hogy egy személy, fogyatékkal élő személy bizonyos dolgot nem tud végezni, vagy munkát nem tud végezni, a szociális szociális definíció pedig abból indul ki, hogy a maga a környezetük miatt élnek fogyatékossággal ezek a személyek, vagy a környezetük látja úgy, hogy ők fogyatékossággal élnek, nem pedig a saját fizikai adottságaik miatt. Ez az egész kérdés azért nagyon nehéz, mert különböző típusú fogyatékosságok vannak, legyen szó mentális higiéniáról, vagy testi fogyatékosságról, Nos, a különböző tagállamokban a, ugyanaz a dolog, ugyanaz a szó nem ugyanazt jelenti, és a definíciók nem világosak. Nagyon nehéz azonosítani, hogy konkrétan miről beszélünk a különböző tagállamokban. Az egyik dolog, amit megnéztünk, ezek a védett munkahelyek, nincsen közös definíciója ennek a különböző tagállamokban. Amit közös definíciónak tekinthetünk, ezek olyan helyek, ahol a fogyatékossággal élőket alkalmazzák, vagy a nem fogyatékossággal élőkkel együtt, vagy nem. De lényeg az, hogy ezek ilyen munkahelyek. Az egyik nehézség, az az, hogy ezek a védett munkahelyek gyakran a különböző nehézségekkel néznek szemben, és igyekeznek segíteni az embereknek, akik fogyatékkal élnek, és ezt gyakran inkább alternatívának, tehát a gondozás alternatívájának tekintik, nem pedig a, a munkahely más foglalkoztatásnak az alternatívájának. E, még más tagállamokban sokkal fontosabb a foglalkoztatási része a dolognak, mint a gondozási része, és ez is bizonyos e, máshogy kezeléshez vezethet. E, láthatjuk itt ezeket a különböző védett munkahelyeket, és itt igyekeznek az embereknek segíteni abban, hogy, hogy munkahelyhez jussanak. Ami a költséghaszon elemzést illeti, ezt megvizsgáltuk, ugye pénzügyi szempontból, és azt láttuk, hogy a magyar projekt alapján, a Civitan alapján ez nem tűnt úgy, hogy túl sok haszonnal jár, mert az a pénz, amit a, illetve úgy tűnt, hogy kifejezett hasznot hajt ez a projekt, mert amit a kormány beletett pénzt, az sokkal nagyobb hozadékkal jött vissza. A kérdés az, hogy ezt kell -e vizsgálnunk, mert a nem kézzel fogható hasznot nem olyan könnyű elemezni, erről sokkal nehezebb adatot gyűjteni ennek alternatívája összehasonlítani, hogy azok, akik munkahelyen dolgoznak, és azok, akik gondozásban vesznek részt, azok között milyen különbségek vannak, mert maga a gondozás is nagyon sok pénzbe kerül. A másik lehetőség úgy segíteni az embereket abban, hogy a rendes munkaerő piacra eljussanak és munkahelyet kapjanak, de nagyon nehéz az átjárás a védett munkahelyekről a rendes munkahelyekre, ha jól tudom, ha jól emlékszem, 3% azon személyeknek az aránya, akik védett munkahelyről rendes munkahelyre át tudtak menni. A valódi kérdés az az, hogy még akkor is, hogyha elérik a rendes alkalmazást, lehet, hogy ez az alkalmazás vagy foglalkoztatás rövid távú. Erre egy nagyon érdekes példa volt Svédországban, elnézést a kiejtésemért, azt hiszem, hogy a Samhall volt az, amely védett munkahelyet nyújt, de támogatást nyújt akkor is, hogyha rendes munkahelyet kapnak, és átmennek a védett munkahelyről a rendes munkahelyre az emberek, és akár visszatérés is lehet, lehetővé teszi számukra. A következő dolog az a észszerű alkalmazkodás, vagy akadályment, észszerű akadályment, akadálymentesítés. Három dologra kell itt kitérnünk. Az egyik az, hogy szükséges és megfelelő legyen ez az akadálymentesítés, aztán az egyének számára megfelelő kell, hogy legyen, és nem lehet, hogy, hogy aránytalan terhet rójon a foglalkoztatóra. Itt lehet konkrét fizikai akadálymentesítésről szól, de szociális támogatásról is ez is beletartozik. Ide a mentális higiénia problémáival küzdők számára például ez nagyon fontos támogatást jelent. Ahogy már mondtam korábban, ez összefügg az univerzális dizájnnal. Az univerzális dizájnnak a koncepciója, ez megint csak egy szociális fogalom, meghatározás. Ez megnézi azt, hogyha hogyha építkezni kezdünk, ha az új építkezésekben figyelembe vesztük azt, hogy különböző szükségletekkel élők fogják használni majd ezeket az épületeket, akkor később az alkalmazkodási vagy akadálymentesítési költségeket is csökkenteni tudjuk. Ez egy nagyon érdekes koncepció, ugyanis azt hiszem, hogy a közbeszerzési irányelvben használták ezt először, és azóta két mandátum most kaptunk arra, hogy megvizsgáljuk az univerzális design alkalmazását a különböző technológiákban. Például a komputer használatban. Az egyik dolog az észszerű alkalmazkodással kapcsolatban megnézni a költséghaszon elemzést. Nagyon kevés dolog történt az akadálymentesítés terén a fogyatékkal élők érdekében, azonban nagyon sokszor Egy fontos szám, amit gyakran használunk, az 1,48 az 1 arányában, tehát egy elköltött euróra 1,48 jut, de gyakran más számokat használnak, 1.18-at például, de minden esetre ez különböző szintű értelmezése a dolgoknak. Lényeg az, hogy a ez az észszerű alkalmazkodás költséghaszon elemzésben megállja a helyét. Az utolsó dolog pedig az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások. Ez megint csak egy nagyon széles körű terület, amely erre a négy területre lehet ezt lebontani. Az egyik az aktív munkaerőpiaci politikák, lehet ez képzés, segítségnyújtás, iránymutatás, tanácsadás az embereknek, hogy munkahelyet kapjanak, és a munkaerő világába be tudjanak lépni. Említettem különböző programokat, például Litvániában, ezt említettem, ez egy érdekes projekt, az ISF támogatta, és a projekt lényege az volt, hogy képzésben részesítettek embereket abban, annak érdekében, hogy megtanulják a jelnyelvet, és a nagyot és a, a nagyot hallókat alkalmazták arra, hogy jelnyelvet tanítsanak másoknak, akik így aztán munkahelyet találtak. 2009-től 2013-ig tartott a a, ez a projekt, és az itt képzésben részesültek még mindig dolgoznak, tehát hosszabb távra találtak munkát. A rövid távon megérte ez a projekt, a költséghaszon elemzés pozitív volt, hosszabb távon pedig még inkább megéri, és még inkább érdemes volt erre áldozni. A másik, a, passzív, a következő a passzív munkaerőpiaci politikák, ez egy kicsit ellentmondásosabb, például az, annak mérése, hogy a jövedelem elmaradás mennyit mennyit tesz ki, aztán itt felmerül a, a bérek támogatása cégek számára, bértámogatás cégek számára, akik, amelyek fogyatékossággal élőket alkalmaznak. A legfontosabb dolog, hogy a fogyatékkal élők gyakran úgy érzik, hogy stigma, stigma éri őket, hogyha ilyen munkaerőpiaci politikák hatására foglalkoztatják őket. A fogyatékkal élőket, ahol kimutatható volt, hogy ezen politikáknak köszönhetően alkalmazzák őket, gyakran úgy érzik, hogy emiatt a politika miatt alkalmazzák őket, nem azért, mert képesek a munka elvégzésére. Az általános intézkedések, a harmadik, amit megvizsgáltunk, erre majd ki fogok térni, mert ebben is készítettünk elemzést, ezek általában pozitív hatással rendelkeznek, például itt megnéztük az Egyesült Királyságban például a fogyatékkal élők kapcsán a diszkrimináció mentesség alkalmazását, a kollégám rá fog térni majd a közgazdasági elemzésre, én ebben nem vagyok túl jó, de úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyságban a DDA elfogadása óta kb. 180 ezer ember talált munkahelyet, fogyatékkal élő személy talált munkahelyet, és ennek nem csak ezen emberek életére van hatása, hanem közgazdasági szempontból, ha megnézzük, ez 2013-ban 361 millió fontnyi többlet jövedelmet jelentett, és nagyobb bevételt a kormánynak is, például a TB bevételeknek köszönhetően, adóknak köszönhetően. És az utolsó dolog, amit megvizsgáltunk, itt a kvóták, például a specifikus intézkedések, konkrét intézkedések, itt megvizsgáltuk Németországot, itt azért Németországot, mert ott, volt, ott, ott adtak rendelkezésre adatok. A német kvóta rendszer 2000-ben megváltozott, most nem fogok itt részletekbe menni, de a kvóta csökkent. A struktúra azonban megváltozott, a szankciók struktúrája megváltozott. Mi azt vártuk, hogy majd a kvóta csökkenés miatt lesznek változások, azonban úgy láttuk, hogy ennek, az, hogy nem ez a helyzet, hanem sokkal inkább a szankciók megváltozása vezetett változáshoz. A struktúra úgy változott, hogy a munkaadók számára sokkal drágább nem megfelelni a kvóta elvárásoknak, és ez oda vezetett, hogy a fogyatékkal élők alkalmazása 2,2-3,5%-kal növekedett. Összességében mit találtunk? Én vagyok a kutató, és Gerett pedig a közgazdász, úgyhogy én ki fogok térni, én térek ki erre, és ő majd a közgazdasági részekre. Nos, a világos és az összehasonlítható fogalmak hiánya miatt nagyon nehéz az összehasonlító tanulmányok készítése. Emellett arra is jutottunk, hogy további kutatást lehetne végezni, főleg ami a robosztus hosszú távú akadémiai eh, tanulmányok készítése nagyon fontos a költség-haszon elemzéssel kapcsolatban. Nagyon kiváló munkát eh, végeztek az Ecolisszal kapcsolatban, amely egy eh, konkrét szolgáltatás mentál higiéniás problémákkal problémákban szenvedők részére, az Egyesült Királyságból indult ez, hat különböző or, ö, városban próbálták ezt meg az Egyesült, az Európai Unióban, és ez egyértelműen bizonyította azt, hogy az IPS milyen hozzáadott értékkel rendelkezik. Aztán a, a fogyatékkal él, vagy a fogyatékosság szociális modelljének alkalmazása nagyon fontos. Eh, hiszen ez rámutat arra, hogy eh, nagyon fontos eh, segíteni ezeknek az embereknek, és erre van szükséglet. És még egy nagyon fontos dolog, gyakran az észszerű alkalmazkodás, vagy az észszerű akadálymentesítés finanszírozása a kormány által történik, mégpedig abból a pénzből, amelyet azon szankciókból szednek be, amelyet azon cégeknek kell fizetniük, amelyek a kvótákat például nem tartják be, vagy a feltételeket nem tartják be. Az ilyen szankciók által gyújtott, vagy ezek következtében beszedett pénzek, tehát az akadálymentesítésre és a védett munkahelyek kialakítására fordítódnak. Az Európai Szociális Alap fontos szerepet játszott az itt általam említett kérdésekben. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Eh, yes, well, uh, you don't want to add. Köszönöm szépen. Nem kíván hozzátenni semmit? Howitt úr kért szót először is, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy kiváló tanulmány, és nagyon jó valóban részletesen megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjunk, tudunk amellett érvelni gazdasági érvekkel, hogy egyenlő esélyeket kell biztosítani fogyatékossággal élőknek. A megfelelő szálláshelyek biztosítása, a megfelelő lakhatás biztosítása rendkívül fontos. a speciális támogatási szolgáltatásokról beszélünk, és hasonlókról. Itt tehát arról van szó, hogy a munkáltatók hogyan tudják a fogyatékossággal élő munkavállalók számára lehetővé tenni a munkához való hozzáférés. Erről van tehát itt lényegében szó. következő kérdéseket szeretném feltenni a tanulmány készítőinek. Először is. A régi modell a különböző műhelyekkel kapcsolatosan helyenként jól működött ugyan, de volt egy elmozdulás a védett munkahelyek kapcsán, És a, az is cél volt, hogy megfelelő védelemmel részesüljenek a fogyatékossággal vélők, de nem csak a védett munkahelyeken, hanem a hagyományos munkahelyeken is. A kérdés tehát az, hogy sikerült-e a foglalkoztatottságot növelni összességében a fogyatékossággal élők körében. Továbbá felhívnám a figyelmet az ENSZ egyezményre, amely a fogyatékossággal élők emberi jogairól szól. A tanulmányozott hat országban a jogalkotók mennyiben hivatkoztak a, erre az ENSZ egyezményre, a különböző intézkedések foganatosításakor, és a harmadik kérdésem a megszorítások gazdasági hatására vonatkozik. Eléggé világos, ugye, hogy a fogyatékossággal élők és a válság áldozatai közé tartoznak. Az ő esetükben még valószínű volt, hogy elveszítik munkahelyüket, úgyhogy fel kell tennünk a kérdést a tanulmány kapcsán, hogy munkájuk során mire jutottak a válság hatásait illetően. Az Egyesült Királyságban Bizonyos adatok szerint a fogyatékossággal élők esetében kétszer nagyobb volt a lehetőség annak, hogy elveszítik munkahelyüket a válság miatt, mint épp embertársaiknál. Az OECD egyik kutatása igazolta ezt. És úgy láttam azt is, hogy az Egyesült Királyságban a, a kormány intézkedései teljesen kontraproduktívak voltak ezen a téren. 2008-ban, amikor az én pártom volt kormányon, a különböző támogatások kedvezményezetjei körében 50%-os volt a fogyatékossággal élők aránya, jelen pillanatban viszont csak 15% ez az arány. A kérdéseim egyébként az összes tanulmányozott hat országra vonatkoznak, nem csak az Egyesült Királyságra. Ura úr kap szót. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, gratulálni szeretnék én is a tanulmány készítőjének, és köszönöm szépen, hogy egy ilyen átfogó megközelítést alkalmaztak. A fogyatékossággal élők szükségleteihez való észszerű alkalmazkodás témájában. Valóban nagyon hálás vagyok, és szeretném megköszönni az EMB szakbizottság korábbi tagjainak munkáját is, ugyanis az ő kezdeményezésükre készült ez a tanulmány. Egy javaslatot szeretnék tenni. Szerintem ez az ülés kell, hogy legyen az első lehetőség, az első eszmecsere a dokumentum tervezetről, amely rendkívül átfogó, és egy nagyon bonyolult témáról van szó. A dokumentum jelen pillanatban csak angolul hozzáférhető, ezért én nem tudtam elolvasni és részle is mérehatóan elemezni, értelmezni, de szerintem biztos nem vagyok egyedül ezzel. Ezért, ami a holnapi határidőt illeti, nem tartom realisztikusnak azt, nincs elég időnk arra, hogy meglátásainkat megfogalmazzuk. Szerintem ugyanolyan módon kellene eljárnunk, mint például a jelentésekkel kapcsolatos munkánk során. Szerintem körülbelül egy hónapot kellene biztosítani arra, hogy mindenki megismerhesse részletekbe menően a szöveget, a tervezetet, és szeretnénk időt arra is, hogy a szakértőinkkel konzultáljunk. Szerintem ez nagyon fontos, hiszen a dokumentum hivatalos verziója, biztos vagyok ebben, mindenképpen előkerül majd több alkalommal is, referenciaként fognak rá hivatkozni, nem csak itt a parlamenti munkán belül, hanem biztosan számos más kutató is egyfajta inspiráció forrásként tekint majd erre. Civil szervezetek és nemzeti parlamentek is hivatkozni fognak erre a szövegre, ezért én azt gondolom látnunk kell, hogy ez a dokumentum milyen potenciális kihatással lehet, milyen horderejű, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az itt lefektetett adatok valóban tényekre támaszkodjanak és a valóságot tükrözzék. Biztosítanunk kell azt, hogy ez a dokumentum nagyon jó eszköz lesz a kezünkben, elősegíti majd a munkánkat. És szeretnék egy általánosabb jellegű gondolatnak is teret adni itt most. Szerintem ez a dokumentum A fogyatékosságról szóló jelentés eredményeit figyelmen kívül haza. Ez a jelentés 2011-ben készült a Világbank és a WHO megbízásából. Ez egy nagyon fontos tanulmány, de ez a dokumentum nem hivatkozik rá. Én ezt sajnálatosnak tartom. Nem, sok esetben nem volt világos számomra, hogy a szakértők kikre hivatkoztak, illetve a szakértőkről magukról sem tudunk sokat. Látom, hogy egy bizonyos fajta módszertant követtek munkájuk során, és bizonyos kritériumokat tartottak szem előtt a tanulmány elkészítése során, és kiválasztottak bizonyos tagállamokat, nagyon sajnálom, hogy Lengyelországot például nem elemezték ebben a tanulmányban. Hasonlóképpen lengyel szakértők véleményét sem tükrözi feltétlenül a szöveg, legalábbis nem hivatkozik ilyesmire. Még egyszer elmondom, tehát összegzésképpen, hogy azért nagyon fontosnak tartom ezt a dokumentumot, és a döntéshozatal a jogalkotás szempontjából nagyon fontos információkat közöl. Beszámol a haszonról és a költségekről, ez minden politikus számára nagyon fontos, hiszen ezáltal láthatjuk, hogy milyen kézzelfogható eredményekkel járnak az általunk hozott döntések. Tehát még egyszer elmondom a kérésemet, én azt szeretném, hogyha több időnk lenne, hogy foglalkozzunk ezzel a szöveggel, szeretném elolvasni ezt tüzetesen, és elég időt kell biztosítani arra, hogy a kollégák mindannyian reagálni tudjanak erre. Szeretnék utalást tenni arra is, amit Kósa Ádám, ami Kósa Ádám álláspontja, ő nincs itt ma, hogy felszólaljon, de ő is azt kérte, hogy legyen egy hosszabb, kitolt határidő. Köszönjük! Ami a nyelvi, ami a fordításokra vonatkozó kérdést és az ütemtervre vonatkozó kérdést illeti, ez olyasmi, amiről a szakpolitikai osztály dönthet, és visszatérünk majd erre. 232 oldalas ez a tanulmány, de Egyetértek, nagyon körültekintően kell itt eljárnunk, és nagy lelkűen, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a szakpolitikai osztály megoldást találhat erre. Biztosan van lehetőség arra, hogy mindenki, aki szeretne mérehatóan foglalkozni a kérdéssel, ezt meg is tehesse és álláspontját is ismertesse. Biztosítani fogjuk, hogy ez az eljárás része legyen. A szakpolitikai osztály tehát majd reagálni fog erre. Ennyit tudnék nagyon röviden mondani a felvetett kérdésekre. Plura úrnak. Svédországban van egy rockzenész, akit Plurának hívnak. Most akkor megadnám a szót a szakértőknek, hogy reagáljanak a felvetett kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm. Howitt felvetésével kezdeném. Ugye a védett műhelyekre, munkahelyekre kérdezett rá, és arra, hogy mennyiben látunk egyfajta elmozdulást, átállást. Ezekkel a védett munkahelyekkel kapcsolatosan két dolgot kell megemlíteni. Egyrészt látni kell, hogy mi itt a célkitűzés. És másrésztről a, a normák és körülmények is szem előtt tartandóak, amelyek kör, között léteztek ezek a védett munkahelyek eddig. Néhány tagállamban a védett munkahelyekben, munkahelyeken dolgozókra vonatkoznak a munkaerő védelmére, védelméről szóló szabályok, de van olyan tagállam, ahol nem, mert nem hagyományos munkavállalóként tekintenek rájuk. Akár tíz ugyanilyen hosszú, ugyanilyen kiterjedésű tanulmányt is írhatnánk ezen nagyon bonyolult kérdésekről, a különböző tagállamokban létező helyzetekről tehát. Ami a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó ENSZ egyezményt illeti, A 35-ös oldalon van egy táblázat, amely megmutatja, hogy mi a helyzet ezen a téren, megmutatja, mely tagállamok írták alá ezt a dokumentumot, melyek nem, melyek ratifikálták, melyek nem. A tényleges kérdés ugye mindig az, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, és hogy a vonatkozó rendelkezéseknek a gyakorlatban érvényt szereznek-e. Egy gyors válasz, és ez kapcsolódik ahhoz, amiről Gerett beszél majd a gazdasági vetület vonatkozásában és a pénzügyi válság vonatkozásában. Azok az intézkedések, amelyekről itt szó volt, nagy mértékben megszenvedték a pénzügyi válságot. Az Európai Szociális Alap hatalmas segítséget nyújtott abban, hogy a hiányzó, a tagállami hiányzó forrásokat pótoljuk valamilyen módon, amely források ugye azért hiányoznak, mert kitört a pénzügyi válság. Van egy külön fejezet egyébként az Európai Szociális Alapról a tanulmányban, de ennek mindenképpen volt szerepe. Gerethnek megadom most a szót, hogy reagáljon erre, és utána majd válaszolok a többi kérdésre. Konkrétan tehát a megszorítások hatásáról szeretnék beszélni. Ami az Egyesült Királyságot illeti, nos, konkrétan tíz évvel ezelőtti adatokra támaszkodott az a dokumentum, amelyet felhasználtunk a helyzet elemzésére a saját tanulmányunkban. Általánosabban véve azonban azt mondhatom, hogy nagyon sokat vitáznak erről a témáról, és nagyon sokat vitatkoznak arról, hogy a válság milyen hatással volt a munkaerőpiacra. Én úgy látom, hogy ha növekszik a foglalkoztatás a fogyatékossággal élők körében. Ez mindenek előtt olyan ágazatokban történik, ahol egyfajta tranzíció következik vagy egyfajta átállás. Konkrét példákat nem tudok mondani, de a szakirodalom alapján azt mondhatom, hogy sok ágazatban a fogyatékossággal élőket sokkal súlyosabban érinti a munka, érintik a munkaerőpiaci nehézségek. Köszönöm, és most a, ne, a nyelvekről, az ütemtervről nem tudok mondani semmit, de ami Lengyelországot illeti, erre tudok reagálni, sajnos csak hat tagállamra terjed ki a tanulmány. Érdekes lett volna nyilván az összes tagállamot megnézni. Mi megpróbáltunk német kirakadni, a legjobb gyakorlatokat ismertetni, és egyfajta költség haszonelemzést készíteni, ahelyett, hogy kitérjünk az összes tagállam helyzetére. De például Lengyelországban is lehet érdekes ö, példákat találni, és néha hivatkozunk is Lengyelországra a tanulmányban, ezt majd látni fogja, ha lefordítják lengyel nyelvre a szöveget. A Világbank és a WHO által készített tanulmány vonatkozásában mi mindenek előtt a gazdasági elemzésekre támaszkodtunk, és az ország jelentésekre. Ha több időnk és több forrásunk is lett volna, akkor nagyon szívesen hivatkoztunk volna az egész szakirodalomra, és lefettük volna ezt az egész területet, de sajnálatos módon úgy éreztük, hogy az ön által említett tanulmány nem fér annyira bele szűk, ebbe a szűk témába. Ennyit tudok mondani. Köszönöm. Most pedig meghallgatjuk a többi kérdést, és majd meglátjuk, lesz-e időnk, hogy meghallgassuk a válaszokat, McIntyre asszony. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen az előadást is. Az első dolog a következő. A frakciómon belül Lé személy, aki általában ezzel a témával foglalkozik, ma nem tud itt lenni, de ő is szerette volna feltenni azt a kérdést, ami már elhangzott, hogy mi a helyzet nevezetesen a fordításokkal. Csak angolul van meg a dokumentum, nekem ez nem gond személy szerint, de a frakcióban vannak olyanok, akiknek ez nem felel meg ez a helyzet. Ez az első kérdés. Másodszorban szerettem volna, hogy elmondjam a nevében, hogy a tanulmányban ő szerinte csak három szakértőre hivatkoznak, és ennek van-e valamilyen oka? Ez a kérdése. Önök azt hiszem hat szakemberről beszéltek. Magyarország magyar, belga és német szakértőkről van csak szó a tanulmányban. Ennek mi az oka? Más, aztán harmadsorban felmerült a kérdés, hogy a WHO és a Világbank által 2011-ben közzétett tanulmány, amelyben több mint 370 tanul, ö, szakértőt kérdeztek meg a világ minden részéről, nos ezt a tanulmányt miért nem használták fel, hiszen ebben is van egy külön fejezet, amely arról szól, hogy milyen költségekkel jár a fogyatékkal élők támogatása. Emellett az ENSZ egyik ügynökségének, vonatkozó szervezetének a munkájára sem hivatkozik a tanulmány, Kérdése, hogy miért. Emellett persze a kolléganő nagyon hálás azért, hogy elkészült azért ez a szöveg. Most megfogalmaznék néhány kérdést a saját nevemben is. Én az Egyesült Királyságból érkeztem, Egyesült Királyságbeli képviselő vagyok, és Howard úr is tett már néhány megjegyzést, ő is brit képviselő. Szerintem van néhány nagyon jó példa, amelyet érdemes lett volna megvizsgálni a tanulmány készítése során. Tudom, hogy egy konkrét védett munkahelyre hivatkoztak, de én együttműködtem egy szervezettel, egy brit szervezettel, amely szerintem egy nagyon érdekes modellt alkalmaz. Ők ugyanis egy kereskedelmi, kereskedelmi körülmények között biztosítanak veteránok számára, fogyatékossággal élő veteránok számára munkalehetőséget, És ez a modell, és ennek a relatív költsége, ugye ez egy szociális vállalkozási modell, de ők lényegében védett munkahelyeket teremtenek, és nagyon-nagyon nagy sikerrel végzik a tevékenységüket. Az a kérdésem tehát, hogy ezt a modellt ismerik-e, és mit gondolnak erről? Grazie. Ehm, Köszönöm szépen ezt a kitűnő tanulmányt. Egy valamit szeretnék felvetni. A vállalkozók szempontját érvényesítendő, hiszen magam is vállalkozó vagyok. Sok a szó, sok a szép szó, de hát Olaszországban sajnos a kis és középvállalkozásokban, amelyeket a leginkább ismerek, azt látom, hogy a vállalkozók nem sokat tesznek a fogyatékkal élők integrációja érdekében. Nem tekintik ezt kötelezettségüknek, hanem sokkal inkább úgy gondolják, hogy túlzott terhet ró rájuk az integráció. Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Nagy lépéseket tesztünk előre a jogalkotási keret tekintetében, ez valóban így van, de ugyanakkor ez nem elegendő. Hiszen a jogszabály nem alakítja át az emberek gondolkodásmódját, látásmódját, az emberekét és a cégekét sem. Erről kell beszélni, és látni kell azt is, hogy a különböző szakpolitikák sem tudnak eredményt elérni, Azért, mert súlyos a munkanélküliség, és ilyen módon a fogyatékkal élők kettős hátrányban szenvednek. Olaszországban, mint tudják, a helyzet nagyon súlyos, nagyon nehéz. Tudom, hogy az önök tanul, tanulmánya nem terjed ki Olaszországra, tehát néhány öm, adatot szeretnék mondani. 618 ezer fogyatékkal élő, tehát 16.800 munkanélküli van, és ezek közül alig találtak um, munkahelyet. Um, ilyen módon tehát a körükben a munkanélküliség kétszerese az átlag uh, populációban lévő munkanélküliségnek. Úgy gondolom, hogy Európának komoly erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy ne csak a jogszabályokba lépjünk előre, hanem valóban átalakítsuk az emberek és a társadalom gondolkodásmódját, azt, hogy hogyan látják a fogyatékosokat. Úgy gondolom, hogy maga a támogatás nem biztosít elegendő támogatást ehhez, tehát a pénzügyi támogatás, hanem egész egyszerűen javítani kell a fogyatékkal élők életminőségét, és ezt nem lehet csak szociális támogatásokkal elérni fontos ehhez, hogy közös definíciókat alkalmazunk az európai szinten, így tegyük összehasonlíthatóvá az adatokat az európai szintéren, és persze mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az ő helyzetüket javítsuk éppen az összehasonlítás alapján. Ennek feltétele persze az integráció. Jelezni akarom, hogy a munkaügyi minisztérium egy legújabb hír szerint Olaszországban kinyilvánította, hogy nem támogatja, nem támogatja a fogyatékosok integrációját szóló, szolgáló alapot a következő évben. Ez egy súlyos hír, súlyos csapás a fogyatékosok számára. El tudjuk képzelni, hogy milyen drámai kihatással lesz a számukra. Úgy gondolom, tehát hogy támogatni kell um, Tüsszen asszonyt az erőfeszítéseiben, és az európai fogyatékos stratégiát javítani kell, de úgy, hogy ez kiterjedje minden tagállamra, azon tagállamokra is, akik esetleg éppen nem a stratégia által felvezett irányba lépnek. Köszönöm szépen, Meli asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony! Az a kérdés, amely itt felmerült, ez egy nagyon érdekes téma, és a jelentés is nagyon kérdés. De itt különböző szempontból vizsgálja meg a helyzetet. A fogyatékkal élők kompenzációjának van költsége, de nincs ára. Nagyon fontos, minden olyan intézkedés, vagy minden olyan, le, minden olyan öm, állapot, amely miatt valaki nem tudja kihasználni teljes képességeit, ezt meg kell szüntetni, és lehetővé kell tenni, hogy mindenki a lehető legjobb képességei alapján részt vegyen a társadalom életében. A normatív koncepció, a univerzális design létrehozása a a nem fogyatékkal élők normalitásába kényszeríti a fogyatékkal élőket, ez sokkoló. Ahhoz, hogy jobban kezeljük azt, azokat a forrásokat, amelyekre szükség van ahhoz, hogy az akadálymentesítést lehetővé tegyük, ez elengedhetetlen. Különböző tevékenységeket, programokat mutattak be az előadás során, ezek nagyon érdekesek, alkalmazhatóak, egymást kiegészítik. Én azt gondolom, hogy az önök jelentése hogyha ezt megkapjuk teljességében, lehetővé teszi az egyes tagállamok számára, hogy létrehozzák, amit franciául úgy hívnak, hogy munkahely kereső, segítő központok, és ezek segítik a fogyatékkal élőket abban, hogy hogy munkahelyet találjanak akadálymentes formában. Olyan munkahelyekre van szükség, amelyek határozatlan idejűek, is, de olyanok is, olyanokra is szükség van, amelyek határozott időre szólnak, a határozott idő, olyanok számára, akik határozott időre élnek fogyatékossággal és ez az is nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élőknek joguk legyen a jövedelemre és a és megfizessék a társadalombiztosítás költségeit is ezek után. Egyre súlyosabb a helyzet, és egyre inkább elmondhatjuk, hogy emberhez nem méltó módon élnek a fogyatékkal élők. Mindez nem felel meg annak, hogyha harmonizálni akarjuk teljesen ezt, ez nem felel meg annak, hogy egy minden országot szuverén államnak tekintünk, és a munkaerő piaci helyzet, illetve a munkapolitika az tagállamok kompetenciájába tartozik. Fontosnak tartom a különböző nyelvi verziók elkészítését, ami pedig a védett munkahelyeket illeti, ezekre is hatással van a válság, ezek is érzik ennek a hatásait. Köszönöm szépen. Adam Steinruck. Steinruck asszony. Ja, zunächst was, was nicht mit dieser Diskussion Először is egy szempont, ami nem függ össze ezzel a vitával. Köve, közeledik a tél, és egyre hidegebb van az üléstermekben. Nem tudom, hogy egyszerűen a téli kabátomat is ide kell majd hozni az ülésterembe, ezt valahogy jelezni kell a ház igazgatása felé. De most a lényegről. Köszönöm az elemzést, köszönöm a dokumentumokat. Elég sok házi feladatot ró ránk ez a dosszié, hiszen az a cél, hogy az emberek, akik fogyatékkal élnek, önmaguk határozhassák meg az életüket. Nem csak a épület, a fizikai akadályokról beszélek, hanem akadálymentesíteni kell például a munkaerőpiachoz való hozzáférést is. Jelezni szeretném, hogy a legkevesebb fogyaték vele született. A fogyaték, amelyel az emberek élnek, javarészt az életünk során keletkezik, az életünk során válunk fogyatékkal élővé, tehát minnyájunk előtt áll, hogy valamikor magunk is ebbe a csoportba kerüljünk, csak hogy átérezzük, milyen fontos kérdés ez. Nagyon fontos az elhangzott, hogy közös definíciókat alakítsunk ki Európában, pontosan azért, hogy megfelelő következtetéseket vonhassunk le a tekintetben, hogy mit kell tenni, mi a feladat. És hogy közös minimális standardokat, normákat dolgozhassunk ki Európában. Ez is előfeltétele. Ennek is előfeltétele a közös definíció, és ilyen módon a fogyatékosság kérdését is közösen definiálhassuk. Én Németországban jövök, ismerem a rendszert mégpedig nagyon jól ismerem. Jól értettem, hogy azt mondták, hogy a kvóta az integrációt szolgálja, a munkaerőpiaci és a társadalmi integrációt szolgálja? És hogy a kvóták általi szankciók, hogyha ezeket célirányosan alkalmazzák, a társadalmat is támogathatják abban, hogy az akadálymentesítést végrehajtsák, és ilyen módon a munkaerőpiaci integrációt támogassák. És hogy önök ezt best practice-nek, legjobb gyakorlatnak tekintik? Jól értettem ezt? Nos, ami az akadálymentesítésre vonatkozó törvényeket illeti, ezek nagyon fontosak, persze. és a bizottság 2014-es munkaprogramjára azt ígérte, hogy az akadálymentesítésről előterjeszt valamit, de ez nem történt meg. Én Rajnapfalc tartományból jövök, 2003 óta van nálunk tartományi akadálymentesítési törvény, ez egy jó és könnyen alkalmazható törvény. Van még egy kérdés, amely nem szerepelt az elemzésében ez a következő. Közös piac működik, megfelelő szabadságokkal. El tudja mondani a tanulmánya alapján, hogy a fogyatékkal élők a szabadságjogokkal való él és a szabadságjogok felhasználása tekintetében akadályokba ütközik-e vagy nem. Két héttel ezelőtt különböző fogyatékkal élőkkel eh, tárgyaltam, és igazán fel voltam háborodva, amikor azt hallottam, hogy a nemzeti támogatási rendszer Németországban, e, illetve a nemzeti segítők nem léphetnek át Franciaországba, illetve átléphetnek, de semmifajta pénz támogatást nem kapnak. Tehát a Rajnap falcból 50 kilométerre nem tudtak Strasbourgba elutazni, mert az asszisztencia, tehát a fogyatékosok támogató szolgálata, hogyha átlép Franciaországba, nem kapja meg a, a pénzt. Foglalkoznak ezzel a tanulmányban, és hogy keresnek-e valami megoldást. Ezen felül az európai fogyatékossági passzus bevezetésének lehetőségét, vagy fogyatékos igazolvány bevezetésének lehetőségén elgondolkoztak-e, hiszen ez jelenleg csak nemzetállami szabályozásban vagy. Vannak európai üzemi tanácsok, és vannak olyan cégek, akik fogyatékosokat alkalmaznak. Helyes volna esetleg, hogy az európai üzemi tanácsokban, ez európai üzemi tanácsok szintjén hoznánk létre egy európai fogyatékossági üzemi tanácsot. Köszönöm. Fantúlis úr? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Megvizsgáltuk ezeket a kérdéseket, és nagyon érdekes következtetésekre jutottunk megvizsgáltuk a befektetések kérdését. Hogyha megvizsgáljuk, hogy egy munkahelyre mennyi befektetésre van szükség, akkor ez betekintést ad abban, hogy milyen haszonnal jár ez a munkahely, illetve ez a befektetés a társadalom számára. Nem lehet ezt persze mindig mérni, és nem lehet mindig ilyen egyszerű intézkedéssel feltérképezni ezt. Úgy gondolom, hogy szélesebb körű megközelítésre van szükség, az integráció kérdésének szélesebb körű értelmezésére van szükség a munkaerőpiacon. Egyéb iránt az én a munkatársaim között is van egy fogyatékkel élő ember, és nap mint nap megtapasztalom, milyen nehézségekbe ütközik az ő élete, a munka, munkavégzésem. Fontos tehát, hogy ne vizezzük fel ezt a kérdést, mindenkinek azonos esélyekre van joga az életben. És ezt a megközelítést kell alkalmazni annak érdekében, hogy az integráció kérdését a legszélesebb értelemben értelmezzük, ne csak gazdaság értelemben. Remélem, hogy ezt lefordítják, és jól is értették, amit mondtam. Köszönöm a felszólalásokat, az észrevételeket, a kérdéseket. Ami pedig a gyakorlati részleteket illeti, a Policy Departmenttel, tehát a, a szakpolitikai osztályjal még eszmét fogunk cserélni, meg lehet, hogy a koordinátoroknak is napirendjükre kell tűzniük ezt a kérdést, ami pedig a nyelvi verziók kérdését illeti, ezt is tisztáznunk kell majd, tehát hogy le lehet-e fordítani az anyagot. Azok a kérdések, amelyekre pedig nem kaptak választ, rövid írásos választ kapnak ezekre a tanulmány szerzőitől. Azaz, tehát visszatérünk ezekre a kérdésekre, nem hanyagoljuk el ezeket a kérdéseket, írásos módon és más módon is. Biztos vagyok benne, hogy a e ciklus során ez a kérdés napirendre kerül. Ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen tehát mindenkinek a hozzászólását és az észrevételeit. Uh, then we'll go to the next. A következő napirendi pont következik. Ez pedig a foglalkoztatási viszonyok új formái. És ezt az Eurofund fogja ismertetni. Az Európai Unió 28 tagállamában és Norvégiában vizsgálódtak a foglalkoztatás új formáiról. Ők fognak bizonyos tényeket közölni velünk, és tájékoztatnak bennünket a e, tanulmányukról. Iwin Mendelnek fogom megadni a szót először, aki az Eurofundnál kutatási menedzser. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a kutatási projektünket. Lehet, hogy emlékeznek rá, két héttel ezelőtt az igazgatónk tájékoztatott önöket arról, hogy az Eurofund szerepe, hogy információt tudást biztosítson és adjon át foglalkoztatási témákban, szociális témákban. Ezzel múlt héten egy új kutatási projektet indítottunk a foglalkoztatási viszonyok új formáiról. Bizonyos sporadikus bizonyítékot találtunk az új foglalkoztatási viszonyformákról, azonban nem teljesen volt világos, hogy az európai munkaerőpiacon mi merül föl, milyen új formák vannak, és ezeknek milyen hatásai vannak a munkaerőpiacra és a munka végzési feltételekre. Ez tehát a, ennek megvizsgálása a célja a mi kutatásunknak, és megnéz, megnézni azt, hogy, és felmutatni azt, hogy milyen politikai lépésekre van ezzel kapcsolatban szükség. El tudják képzelni, hogy ami a nem standard munka, foglalkoztatási formákat illeti, különböző lehetőségek vannak különböző tagállamokban, különbözőek az intézmények, a standardek, a törvények, a szociális párbeszéd más, ezért az új foglalkoztatási formák is eltérnek egymástól. Itt tehát nemzeti perspektívát alkalmaztunk, a nemzeti szakértőket kérdeztük meg, hogy az ő nemzeti kereteiken belül mit éreznek újnak, mi az, ami más, mint korábban, legyen szó foglalkoztatási viszonyokról, foglalkoztató és a foglalkoztatott milyen viszonyban van egymással, az a one-to-one -one viszonytól eltére ez, most ugye egy foglalkoztató több foglalkoztatottat vesz fel, vagy fordítva több foglalkoztatónak dolgozik ugyanaz a foglalkoztatót, a különböző munka végzési minták megjelenése. Ugye általában vannak az embernek, általában az embernek van egy határozatlan idejű szerződése, egy munkaadónak dolgozik teljes munkaidőben, de eztől vannak természetesen eltérések. Azt is megnéztük, a, hogy mi a helyzet az önfoglalkoztatók tagállamokkal, eh, de itt eh, egy kicsit eh, korlátozottak voltak a lehetőségünk, az az önfoglalkoztatók, freelancek, szabadúszók és nagyon kis vállalkozások lehetőségét vizsgáltuk meg. Nos, hogy mi az új, az, a, a múlt évtizedet, az elmúlt évtizedet vettük figyelembe, tehát 2000 óta néztük a helyzetet, van-e új jogszabály, új kollektív szerződések, vagy új öm, vállalkozási ö, gyakorlat ö, ö, törvényes keret nélkül. Nos, ö, kilenc új munkavállalói formát azonosítottunk, főleg amik elől vannak, azok a munkaadó és a munkavállaló közötti viszonyt érintik, aztán van más új munka végzési minta, a másik kategória, és a kettő össze is kapcsolódhat, és végül pedig az önfoglalkoztatók és ezek önfoglalkoztatók különböző lehetőségeire tértünk ki. Mivel nem fogok tudni mindegyikről beszélni, ezért kiválasztottam négyet, amelyeket szeretném egy kicsit jobban ismertetni önökkel. Ezeket eh, itt pirossal kiemeltem. Az első a munkavállaló megosztása stratégiai szempontból. Ez egy olyan foglalkoztatási forma, amely szerint nem egy munkaadó, hanem egy munkaadó csoport vesz fel egy munkavállalót. Ez egy ők a különböző munkaadók egy egységet képeznek, és ez az egység veszi föl a munkavállalót, és küldi el a különböző munkahelyekre. Ez egy kicsit hasonlatos a munkaerő kölcsönzéshez, de a különbség az az, hogy ki, hogy a munkavállaló tudja, hogy milyen vállalkozásban dolgozhat, hiszen csak az ebben az egységben résztvevő vállalkozásokban dolgozik. Ez egy regionális aspektus, az nagyon fontos. A munkaadók közösen felelősek a munkavállalóért, ez egy közös felelősség, számokra. A harmadik fontos különbség pedig az, hogy ez a jogi egység, amely a, a megosztott munkaadó, munka munka, megosztott munkavállaló munkaadója, ez nem profitorientált. A lényege ennek, hogy, hogy a célja ennek az egységnek, hogy a különböző cégek különböző emberi erőforrás szükségleteit kombinálva teljes munkaidőben foglalkoztassanak munkavállalókat. Ez azt jelenti, nézzük meg, hogy milyen hatásai vannak ennek a formának, pozitív hatásai, legalábbis a potenciálok, potenciálja pozitív, állandó munkahelyet teremt, teljes munkaidőt, és stabil munkavállalási lehetőséget biztosít a munkavállaló számára, és a a kiszolgáltatottságát csökkenti a munkavállalónak. A win-win helyzet mellett a munkaadó és a munkavállaló között van ennek egy regionális aspektusa is, hiszen a régiónak a, a vonzóságát erősíti, hiszen stabilabb a munkavállalói viszonyok, képzésre kerül sor ezen klaszterbe foglalt emberi erőforrás menedzsment miatt. A másik dolog a casual work, vagyis a lazább munkavállalás, ez Ebben a, a köztes munkavállalás, illetve az on-call, tehát a, a készenlétben lévők helyzetét értem ezen. Nos, az első ö, kategóriába azok tartoznak, ahol ö, például valakik egy, egy projektben dolgoznak, vagy szezonális munkát végeznek. A másik, második, a, a készenléti munkavállalás az egy általánosabb, vagy egy állandóbb munkavállalói viszony, de a munkaadónak nem kötelező folyamatosan foglalkoztatni ezt a szemét, hanem folyamatosan hozzáfér a képességeihez, és amikor szüksége van rá, akkor hívja. A munka ö, vállaló számára gyakran ez a, ez a rugalmasság túl sok, túl nagy teher, nem tud tervezni, és minden esetben, hogyha őt hívják, akkor mennie kell, tehát örökké készenlétben kell lenniük. Nagyon rövid távon is hívhatják, lehet, hogy ma reggel fölhívják, hogy két órára jöjjenek be, tehát ez tényleg nagyon rövid távú ez nincs lehetősége az, az így, így módon szerződésben álló munkavállalónak elutasítani a, a, ezt a megbízást, vagy ha elutasítja, ha van is lehetőség, és elutasítja többször is, akkor nem fogják már hívni. Ami a szociális védelmet illeti, elméletben nagyon jól néz ki a helyzet, mint ahogy mondtam, a, gyakran át, a, a, folyamatos szerződéssel rendelkeznek ezek a személyek, tehát joguk van a teljes szociális védelemre, de mivel nagyon fragmentált módon hívják őket bedolgozni, nagyon csak alkalomszerűen, lehet, hogy nem részesülnek a szociális juttatásokban, mert a legtöbb rendszerben ezek a szociális jutatások attól függnek, hogy hány órát dolgozott korábban ez a személy. A egyes, karakt, egyes mm, jellemzőket már említettem, ez inkább olyan ágazatban valósul meg, ahol nagyon szezonális a tevékenység, nagy a fluktuáció a, a, a keresletben és nagyon nagy rugalmasságot kell tanúsítani ebben, illetve nagyon rugalmas humán erőforrás elvárások vannak. Ezek alacsony fizetés, alacsony jövedelmű munkák, kevésbé képzett munkavállalók vállalják, általában fiatalabbak, kevésbé képzettek nők és igazán a szükség vezeti arra ezeket a munkavállalókat, hogy elfogadják ezeket a lehetőségeket. Jól néz ki ugye a papíron a rugalmasság, de általában inkább azért fogadják el, mert nincsen más lehetőségük. Ami a pozitív-negatív hatásokát illeti, és ennek a munkaerőpiacra való hatását, rögtön látják, hogy teljesen más a kép, mint az első diánál, sokkal több a potenciálisan negatív hatása ennek, mint a pozitív a munkavállaló számára. Mint ahogy mondtam, nagyon instabil és a helyzet is nagyon kiszolgáltatottak a munkavállalók. Egy másik forma, munkavállalói forma, ez az ICT, tehát az, az a, információs technológiákon alapuló mobil munka, ez a munkaadó, illetve az ügyfél helyén kívüli munkavállalást jelenti, tehát munkahelyen kívüli munkavállalást jelent. Ez nagyon rugalmas, és rugalmas munkavállalási mód, azonban a laza munkavállaláshoz képest a munka vállaló szükségleteitől is függ ez, a rugalmasság tehát általában a fiatalok, férfiak vállalják ezt, és nagyon jól képzett szakértők, menedzsment esetében valósul ez meg, és nagyban hagyatkoznak a laptopra, iPadre, smartphone-ra, tehát a, modern kommunikációs eszközökre. Ahogy látják, a pozitív-negatív hatásokat a munkaerőpiacra ez elég vegyes képet mutat. Egyrészt vannak pozitív aspektusok, mely szerint rugalmasan dolgozhatnak a munkavállalók, és ők is kívánják ezt a rugalmasságot, nagyobb autonómiával rendelkeznek, jobban meg tudják szervezni a saját munkájukat, ez, ez, ez még hatékonyabbá is teheti az ő munkájukat, nem igazán, amit nem igazán tudnak elérni a standard munkavállalási formában, a paternalista munkavállaló formában. A negatív oldalon azonban láthatják, hogy ez vezethet oda, hogy terhet jelent a munkavállaló számára, hogy folyamatosan rendelkezésre kell állni a nap 24 órájában a 7-7 napján. Ez több stresszt okoz, és több problémát a, a magánélet munka összeegyeztetőség összeegyeztetésében szociális izolációz is vezethet, hiszen gyakran egyedül végzik a munkájukat ezek a személyek. Az utolsó pedig a csekkalapú munka. Ez sok esetben a, a munkavállalói viszony nem szerződés alapú, hanem csekk alapú. A felhasználó valahonnan megveszi ezeket a csekkeket, eh, általában egy közhivataltól, és aztán ezen csekkek eh, használatával veszik igénybe a szolgáltatásokat. És ezek a csekkek nem csak a bért, hanem a szociális eh, juttatásokat is lefedik általában a balesetbiztosítást is. A legfontosabb oka annak, hogy egyes országok bevezették ezt a formát, az az, hogy legalizálják a munkát, főleg a mezőgazdaság és a háztartási segítség esetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy általában ebben a két ágazatban működik ez a rendszer, és egyes országok bizonyos korlátozásokat is bevezettek, vagy a munkavállaló, vagy a munkaadó, vagy a csekk használatra. Ezzel azt akarják biztosítani, hogy hogy ne szoruljanak ki más munkavállalói formák a piacról. Az implikációk pozitívak, vannak pozitív hatás, ö, vegyesek, vannak pozitívak és negatívak. A pozitív, legfontosabb pozitív hatás, hogy az ilyen típusú munkavállalást legalizálják, és ez előnyökkel jár a munkavállaló számára a szociális védelem például. A másik oldalon azonban vannak negatív aspektusok, például az izoláció, szociális izoláció, főleg a háztartási munka esetében, eh, általában akkor végzik a háztartási munkát ezek a eh, személyek, amikor a, a család nincsen odahaza, eh, és akkor nincsenek igazán szociális kapcsolataik. Nos, néhány javaslat, illetve következtetés, néha tehát egyértelműen látták, hogy a legtöbb esetben a rugalmasság, a, a mozgató rugója ezeknek az új formáknak, vagy a foglalkoztató, vagy a munkavállaló eh, kéri, vagy van szükséglete erre a rugalmasságra. Vannak eh, bizonyos eh, új formák, amelyek pozitív helyzetet teremtenek mind a munkavállaló, mind a munkaadó számára, mások azonban aggasztóak, főleg a laza munka, vagy a laza feltételek között végzett munka, vagy a mobil munka, de aztán nem tudtam beszélni az úgynevezett crowd, vagy tömeg foglalkoztatásról, foglalkoztatásról, ez megint csak aggasztó a munkaerőpiac számára. Általánosságban ez azt jelenti, hogy ezek az új munkavállalói formák, vagy munkavégzési formák, ezeknek ezek akár strukturális változásokhoz is vezethetnek az európai munkaerőpiacon, főleg ami a munka helyet illeti, az aktuális munka végzés helyét, amely a munkahelytől eltávolodhat, aztán a munka idő fragmentáltabb, fragmentáltabb lehet, vagy kevésbé ellenőrizhető, vagy ellenőrzött munkaidő. Harmadik pontként pedig a munka mintákat, munkavégzési mintákat tekintve, ez akár oda is vezethet, hogy nem munkáról beszélünk, hanem feladatokról, feladatvégzésről. Például a tömeges foglalkoztatás, vagy a casual work, tehát az a feltételek között végzett munka végzés esetében. Nos, makrogazdasági szinten lehetnek itt bizonyos ajánlások Vannak olyan új munkavégzési formák, amelyek annyira kisebbségi jelenséget mutatnak, hogy itt még várnunk kell, hogy lássuk, hogyan alakul a helyzet, aztán vannak olyan új munkavégzési formák, amelyek konkrétan egy munkaadóhoz vagy egy típusú feladathoz kapcsolódnak, ezekből nem tudunk ajánlásokat levezetni, azonban vannak olyan általános következtetések, ahol tudunk, mégpedig ahol sok a pozitív hatás gyakran az a, az a probléma, hogy a munkavállaló, illetve a munkavilága, vagy a munkapiac nem tud ezekről az új munkavégzési formákról, és nem tudja ezeknek a pozitív hatásait kihasználni. Úgyhogy nagyon fontos erre felhívni a figyelmet. Másodszor pedig, hogyha vannak közforrások erre, ösztönzők, ezeket kellene ösztönözni, nem pedig a negatív formákat. Ami a negatív új munkavégzési formákat illeti, kellene, hogy legyenek bizonyos keretek, nem mindenképpen jogi keretek, de lehetnek ezek kollektív szerződések, vagy önkéntes magatartás kódexek, amelyeknek segítségével biztosítják, hogy bizonyos biztonsági háló jöjjön létre, hogy a munkavállalók a lehetséges negatív aspektusoktól védjék magukat. Végül pedig, ahogy mondtam, nagyon heterogén ez az új munkavégzési forma pool, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tagállami szinten, nemzetközi szinten folyjon véleménycsere, információcsere, milyen, milyen tanulságokat vontak le ezekből az új formákból, főleg a pozitíva formákra gondolok itt. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Van néhány percünk, ha valakinek van kérdése. Most feltehetik, még mielőtt az előadónk visszatér Írországba, Jutta Steinrück. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok információt. Fontosnak tartom, hogy eh, láthassuk, hogy önök hogyan látják ezt a változó, a munka változó világát. Sok minden az innovációknak köszönhetően pozitív irányba változik, de ha a modern foglalkoztatási viszonyok néhány formáját szemügyre vesszük, azt is látjuk, hogy oda kell figyelnünk, mert a vállalatok által követelt rugalmasság nagyon szoros korlátok közé szorítja a munkavállalókat sok esetben. Ha megnézzük ezeket a nullaórás munkaszerződéseket, ahol állandóan készenlétben kell lenni, akkor felvetődik a kérdés, hogy nem kell -e európai szinten beavatkozni, és talán meg kell vizsgálni a hatályos európai és nemzeti jogszabályokat, hogy ezek megfelelnek-e ezeknek a megváltozott körülményeknek. Tehát a munkaidőről szóló irányelv és a nulla, nulla órás szerződés vonatkozásában meg kell néznünk, hogy a készenléti idők tekintetében mi is pontosan a helyzet. Mik a határok? Ha jól értettem, akkor azt javasolja, hogy mind a tagállamok, mind pedig az Európai Unió folytasson intézményes szintű párbeszédet ezekről az újfajta foglalkoztatási módokról. Ha jól tudom, eddig zömmel Nagy-Britanniában voltak elterjedtek a nullaórás szerződések. Ha jó, megnézem, hogy Németországban mi történik, úgy látom, hogy ez átgyűrűzik szépen lassan más tagállamokba is. Aztán hogyan néz ki a gyakorlatban az, amikor egy munkavállalón osztozik két vállalat? A jogilag munkáltatónak számító cég és a többi cég közötti megállapodás hogyan néz ki? Hogyan lehet úgy változtatni a helyzeten, hogy ez még inkább az összes munkaadó és a munkavállaló javát szolgálja? Aztán a csekkalapú munkavállalás kapcsán felmerült bennem, hogy ez hogyan is néz ki pontosan az egyes tagállamokban, ott, ahol ez létezik, és meg a különbségek az alkalmazás és a munkavállalóra rót feladatok tekintetében. Köszönöm. Köszönjük. Bach úr, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is nagyon hálás vagyok a szakértőnek a munkáért és az előadásért is. Úgy gondolom a politikai munkánkat nagyon nagy mértékben alátámasztja az, amit ön itt ismertetett. Az ön által elemzett négy új foglalkoztatási forma kapcsán vannak-e az egyes ágazatokra lebontott információ? Gondolok itt a közlekedésre, az építési ágazatra, Felsorolt néhány ágazatot, például a szezonális munkákat, a mezőgazdaságot, de van-e részletesebb információja arról, hogy mely formákat alkalmazzák hatványozottan a mely ágazatokban. És a második kérdésem kapcsolódik ahhoz, amit Jutta Steinrück mondott. A politikai munkánk szempontjából fontos volna tudni, hogy tud-e további információkkal szolgálni. Különösen azért fontos ez, mert most az 1900 89-es irányelvet próbáljuk fe, átdolgozni, felülvizsgálni, ami a munkahelyi, ami a munkavédelemről szól és a munkahelyi biztonságról. Úgyhogy itt a további információk szerintem mindenképp hasznosak lennének e szempontból is. Köszönöm. Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a kérdéseket. Ami az első dolgot illeti, intézmény közé párbeszéd, pontosan ez az, amit javasolunk. Egyrészt a tagállamon belül is szükség van erre, akár ágazatokon, régiókon átívelően, de országok között is fontos ez. A foglalkoztatási formák eh, néhányja esetén voltak, eh, vannak tehát olyan országok, ahol ezek elterjedtek, és vannak olyanok, ahol nem. Eltérő tehát a helyzet, főként az új tagállamok vonatkozásában, úgyhogy ez esetben mi azt javasolnánk, hogy legyen mindenképpen egy európai szintű eszmecsere arról, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le az eddigiekből, és melyek a jó gyakorlatok, illetve milyen gyakorlati tapasztalataink vannak egyáltalán. Vannak olyan tagállamok, ahol van jogalapja ezeknek az új foglalkoztatási formáknak, és van, ahol nincs. Van, ahol megvan a szükséges jogi keret, és van, ahol nincs. És sok esetben ez egy nagy zűrzavart teremtett, mert még ahol megvan a jogi keret, ott is nagyon nehezen értelmezhető az. Úgyhogy talán érdemes volna megnézni, hogy bizonyos tagállamokban hogyan jött létre egy, fogalmazunk így, felhasználó barát szabályozás, hogyan sikerült egy gyakorlatias megoldást találni a helyzet megoldására, hogy ne kelljen feltalálni mindenütt a spanyol viasz, tehát ezeket a jó gyakorlatokat meg kell osztani. Aztán voltak olyan foglalkoztatási formák is, amelyekkel találkoztunk, amelyek annyira újak voltak, hogy még nevük sem volt gyakorlatilag, nekünk kellett kitalálni, hogy hogyan hívjuk ezeket. Tehát nincs még egy standardizált formájuk az egyes tagállamokban, ezzel kapcsolatosan is érdemes lenne európai eszmecserét kezdeményezni, hogy mielőbb azonosítani tudjuk a problémás területeket és a negatív tényezőket, hogy mielőbb elkerülhessük a, azt, hogy ezek a negatív tényezők tovább gyűrűzzenek. Ami a ami a munkavállaló megosztását illeti, Németországban és Ausztriában Arbeit Arbeitgeber Zusammenschüsse. Ezt használjuk, tehát a munkaadók öm, csoportosulnak, gyakorlatilag is csoportosan alkalmaznak bizonyos munkavállalókat. Hasonló példákat láthatunk egyébként Magyarországon is, Finnországban is. Regionális szinten ez azt jelenti, hogy egy szereplő van, lehet ez egy intézményes szereplő, vagy egy non-profit szervezet, vagy lehet szó akár egyetlen egy vállalatról, aki valamiféle elemzést készít regionális szinten arra vonatkozóan, hogy van-e kereslet arra, hogy a munkaerőt így megosszák. És ha végül arra jutnak, hogy igen, van erre potenciál, van erre kereslet, akkor beszélnek a regionális vállalkozásokkal, amelyeket amelyektől megkérdezik, hogy akar, részt vennének-e ebben. És ha igen, akkor létrejön ez a, az ernyő vállalkozás, vagy ernyő szervezet, aki a hagyományos munka adóhoz hasonlóan felkutatja az esetleges megfelelő munkavállalókat, felveszik velük, velük a, és felveszik aztán az egyes vállalkozásokkal is a kapcsolatokat, hogy kinek mennyi időre és mikor lenne szüksége egy adott munkavállalóra. A munkavállalók tehát egyfajta rotáció alapján dolgoznak, és ez a rotációs rendszer is eltérő lehet. Van, ahol például két naponta váltanak az egyes vállalatok között a munkavállalók, van, ahol csak évente kétszer váltanak, úgyhogy ez teljesen egyéni. Eseti koordináció alapján történik mindez, és nagyon rugalmas ez az egész, ez azt jelenti, hogy az a központi szerv, amely az egészet koordinálja és megszervezi, nagyon fontos szerepet tölt be a kommunikációban, fontos, hogy a résztvevő vállalkozások bizalommal legyenek iránta, és fontos, hogy a vállalkozások, a résztvevő vállalkozások mind rugalmasak is legyenek. Hogyha például az egyik vállalkozás esetében még sincs szükség az adott munkavállaló munkájára, akkor átveszi ezt az időszakot egy másik vállalkozás. Ami a csekk alapú munkavállalói foglalkoztatási formákat illeti, A kölcsönmunkához hasonló formák esetében nagyon különböző szabályozások létesülnek, és nagyon különböző elnevezések is. Forgalomban vannak, ezek szabályozva vannak bizonyos tagállamokban, Belgiumban, Magyarországon és más, több más országban is. Ebben az esetben meghatározása kerül, hogy hány órát, hány napot dolgozhat egy adott munkavállaló, illetve hány napot vagy hány órát adhat megbízásba egy adott vállalat. Belgiumban például csak az idegenforgalomban van ez szabályozva, itt két napos szerződésekről van szó a, a szezonális szükségletek kielégítésére. Itt az a megszorítás érvényesül, hogy minden munkavállalónak csak 100 munkáltatónak Az időszakos munka esetében meghatározásra kerül, hogy a munkaadó és a munkavállaló esetében milyen időkeret áll rendelkezésre, és attól függetlenül, hogy mennyit fizet a munka vállal, munkaadó a munkavállalónak, van egy általány összeg, ez 7,5 euró óránként. És ennek alapján kerül, érvényesítheti a szociális rendszerekhez való hozzájárulását a munkavállaló. Emellett vannak olyan országok, ahol teljesen más megoldás érvényesül, mert sok esetben vannak olyan specializált ügynökségek, amelyek közvetítenek a munkavállaló és a munkaadó között. Aztán a készenléti munka, az Egyesült Királyságban van valóban leginkább elterjedve, ennek nincs egy meghatározott jogi kerete, erre van azért lehetőség az Egyesült Királyságban, miközben például Olaszországban, Hollandiában és részben Írországban is van egy konkrét szabályozás, amely erre vonatkozik. Az Egyesült Királyság ebből azért adódik gond, mert néha nem világos, hogy a munkavállalónak mi a státusza, munkavállaló vagy önálló vállalkozónak számít, és az sem világos, hogy amikor éppen csak készenlétben van, és nem hívják be dolgozni, akkor abban az időszakban mi a státusza. Tehát nagy, egy nagyon nehéz helyzetet teremt ez a munkavállalók számára. Aztán a csekk alapú munkavállalás és az egyes ágazatokra vonatkozó kérdésekre válaszolva, sok esetben például Litvániában mezőgazdasági ágazatokban jellemző ez a forma, aztán van vannak olyan országok, mint Belgium és Franciaország, ahol például a takarítónők esetében érvényesül ez a forma leginkább, vagy Görögországban például különböző sportrendezvények, sportesemények alkalmával. Két különböző alrendszert különböztethetünk itt meg. Van, ahol azonnali kötése kerül sor munkavállaló és munkaadó között, illetve közvetlen, közvetlen a kapcsolat a munkaadó és a munkavállaló között, és vannak olyan országok, ahol van egyfajta közvetítő cég vagy ügynökség. Itt ez a közvetítő szervezet vagy ügynökség küldi ki a munkavállalót a munkaadóhoz, és itt egy kicsit nehezebb helyzet valósul meg. Ami az ágazatokat illeti, erről már beszéltem ebben a vonatkozásban, az időszakos munkára vonatkozóan ez főként, mint ahogy mondtam, a szezonális ágazatokban következik be, vagy ott szükséges mezőgazdaság, turizmus és hasonlók, de itt nagyon fluktuáló a szükséglet. És ez főként az alacsony bérezésű ágazatokban érvényesül, és az alacsony bérezésű munkahelyek vonatkozásában. Aztán vannak olyan formák, amelyek csak bizonyos ágazatokban működhetnek, bizonyos tagállamokban, vannak olyan tagállamok, ahol nincs korlátozás, bármely ágazatban lehet alkalmazni bizonyos új foglalkoztatási formákat, és végezetül az IKT alapú mobilmunka nem az egyes ágazatokra limitálódik, de konkrét szakmákra és feladatokra vonatkozik elsősorban. Ez azt jelenti, hogy adott feladatot mobil módon a munkavállaló távollétében el lehet végezni. Ez azt jelenti például, hogyha valaki egy kereskedelmi asszisztens, vagy eladó, vagy fodrász, vagy pincér, akkor nyilván ezt nem lehet mobil munkavégzéssel megoldani. Azt láttuk, hogy a legtöbb esetben az ágazatoktól függetlenül a vezetőbeosztásúak végezhetik mobil módon a munkájukat, vagy pedig a tudás alapú ágazatokban dolgozók. Például a különböző reklámügynökségeknél dolgozó kreatív munkavállalók azok, akik elvégezhetik mobil módon a munkájukat is. Vagy például láthattuk azt is, hogy szállítmányozási cégeknél azok, akik a logisztikáért felelnek, szintén mobil módon végezhetik a munkájukat. Hát, köszönjük szépen. Short answer and short question first from uh, Madame Morvai. That's the... Rövid kérdések, észrevételek. Kérdést szeretnék tisztázni. A munkavállalás egyik célja sok más nemes cél mellett azért hagyományosan az hogy emberek megéljenek belőle. Tehát valaki azért dolgozik, vagy azért is dolgozik, hogy eltartsa a munka végzésével a saját magát, illetve adott esetben a családját. Most úgy tűnik, hogy ezek az úgymond nem szokványos munkavégzési, vagy alkalmazási, vagy foglalkoztatási formák, mint ugye az, hogy valaki otthon ücsörög nulla órás munkaszerződéssel például tehát hogy otthon ücsörög és vár hogy egyszer csak majd jön a jó szerencse behvják valahova ez nem alkalmas arra hogy kiszámtható megélhetést adjon embereknek. ezzel egyetért e? egyes pont. kettes pont nem lehet e nagyon visszaélni ezekkel a foglalkoztatási formákkal például olyan új tagállamokban ahol nincsen gyakorlatilag érdekvédelme a munkavállalóknak? hármas pont pedig ugye mcintyre asszony vázolta itt hogy a nyugati országokban hogyan fogják fel sokan a, ezeket a nem szokványos formákat és ebből úgy tűnik hogy hogy egy kis érdekességre vágyó eh, középosztálybeli eh, hölgyek amikor éppen kedvük van akkor szvesen elvállalnak egy pár hetes titkárnősködést vagy ilyesmi de hogy megint csak hangsúlyoznom kell ez nem a megélhetésükről szól. mi tehát a helyzet ezzel kapcsolatban és lát e különbséget például az új tagállamok ilyenfajta nekem kissé veszélyesnek hangzó munkavállalói különleges szerződései és a régi tagállamok között ahol sokkal védettebbek a munkavállalók. köszönöm. Uh, um, köszönöm szépen. Mindkét kérdés nagyon nehezen megválaszolható. Általában az új foglalkoztatási formák tekintetében, hiszen ez a kilenc foglalkoztatási formára nem lehet mindegyikre igennel vagy nem felelni, hogy helyes vagy nem helyes. Ami a jövedelmet illeti, az atipikus munkavállalásból származó jövedelmet. A legtöbb ilyen formában a jövedelem nem különbözik jelentősen a hagyományos munkavállalói formáktól. De a crowd employment vagy a casual work tekintetében valóban fennáll ez a veszély hiszen nagyon fragmentált a munka. Egyre inkább elhagyjuk a hagyományos munkaviszonyt, és gyakran mikroszinten kap feladatot a munkavállaló, és ebből bizony nagyon nehéz lesz megélni. A casual work esetében, főleg az on esetében, tehát az időnkénti való alkalmazás, főleg, hogyha telefon hívják, különben, ahogy mondja, csak otthon kell ülnie, ez problematikus sőt néhány ügynökség kizárólagosságot kötelez, kita, kizárólagosságra kötelezi a munkavállalót. És ilyen módon a munkavállaló valóban nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, és nem nagyon tud megélni ebből a munkából. A crowd employment esetében, amikor mikrofeladatokra online platformokon jelentkezik valaki, ezekkel kapcsolatban rendelkezünk statisztikákkal, de néha egy-két műveletet pár centér végez el valaki. Tehát, hogyha valaki nem tud nagyon sok ilyen szerződést akkumulálni, akkor bizony fennáll annak a veszélye, hogy nem tud megélni ebből a munkából. Annak a veszélye, hogy másodlagosan is kizsákmányolják azokat, akik csak azokban a formákban a munkavállalókat, ahol csak a munkáltatónak kínálják a rugalmasságot, de a munkavállalónak nem, bizony ez a veszély fennáll. Ezért egy biztonsági hálózatra volna szükség, és szigorú nyomonkövetésre volna szükség. Ám azt kell, hogy mondjam, hogy ez régi és az új idézőjeles tagállamok között nem látunk különbséget a veszélyben. A... Hogyha valahol nincsen meg ez a bizonyos biztonsági háló, akkor független, hogy melyik tagállamban van, ez ugyanezen veszélyekkel néznek szemben a munkavállalók. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mandel asszony, ez valóban nagyon érdekes volt. Éppen ma ö, cseréltünk eszmét a rugalmasság mellett is ellenszóló érvekről is, és az ön előadása is a e témába illeszkedik. Emlékeztetem a szakbizottsági tagokat, hogy a Eurofor, ahol elődünk dolgozik, az mi ügynökségünk. Ez egy foglalkoztatási ügynökség, amely a mi szakbizottságunkat is szolgálja, és mindig megkérhetjük az ügynökséget, hogy tájékoztasson bennünket, készítsen egy jelentést, gyűjtsön anyagot, egy szóval nagyon hasznos az ügynökség munkája, ez ma is világosá vált. Köszönöm szépen, köszönöm a képviselőknek, hogy eljöttek. December 1-én és 2-án lesz a következő szakbizottsági ülés. Köszönjük!